please, uh, can you be seated? Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Elnézést kérek a késésért, egy nagyon fontos körű ülésünk volt, és az elnök úr úgy döntött, hogy ezért futunk túl, de tart, eh, tartsuk az időt, és közjük el minél hamarabb, hogy legyen elég idő erre a nagyon fontos vitára. Äh, Herr amtierender Vorsitzender, äh, es betrifft Sie nicht, aber die Elnök úr, ez nem önről szól, hanem a szabályokról. Több mint százan vártak az ajtó előtt, és azt várták, hogy időben kezdődjön el a meghallgatás. Ez nem csak udvariassági kérdés, hanem ügyrendi is. És azt látom, hogy már ma délelőtt óta, de még délután is azt láttam, hogy az elnökünk nem képes betartani a napirendet, és mivel sajnos ő elment, ezért ezt csak önnek tudom mondani, és kérem, hogy adját neki ezt az üzenetet. A jövőben azt szeretnénk, hogyha betartaná az időrendet. Köszönöm, Lange úr, pontosan ezt mondtam az elnök úrnak egy pár perce, de ez sajnos nem oldotta meg a helyzetet. Nagyon sokan vártak, és ezért elnézést kérek tőlük. De próbáljuk most az időt a lehető legjobban kihasználni. Fogok erről beszélni az elnök úrral, néha a napi rendet nem sikerül tartani, ez súlyos probléma, mert minden téma, amiről itt beszélünk, az nagyon fontos, és Lange úrral én is egyetértek, ez az egyik legfontosabb kérdés, amiről most beszélünk. Tehát hadd kezdjem is most el, először is szeretném üdvözölni a vendégeinket ezen a meghallgatáson. A végleges HIA rendszerről beszélünk az Európai Unióban. Azok, akik most itt vannak, és azok, akik később jönnek, azoknak is elmondom, hogy ez webstreamen közvetítésre kerül, tehát később is megnézhetik ezt a vitát. A legfontosabb kérdések egyike ez a gazdasági napirendünkön, nem csak azért, mert ideglenesnek nevezzük a jelenlegi hiarendszert, hanem azért is, mert az EU jelentős veszteségeket szenved el 150 milliárd euróról van szó, amit nem sikerül így beszedni. A bizottság meg van győződve arról, hogy ezzel a javaslattal ennek a veszteségnek egy jelentős részét ki lehet majd küszöbölni. Még nincsen végleges bizottsági javaslatunk, de tudjuk, hogy miről egyeztetnek jelenleg, és ezt gyorsan meg lehetne javítani ezt a helyzetet. Most a téma szakértői fognak nekünk beszélni a gyakorlati következményekről és változásokról, és biztos vagyok benne, hogy a képviselők nagyon részletesen fognak erről vitatkozni. Úgy fogjuk megszervezni ezt a vitát, hogy először megkérek minden szakértőt, hogy 5 percet beszéljen először, utána a jelenlegi ügyek árnyék előadói kérdezhetnek majd, és erre három percben válaszolhatnak a szakértők, és remélem, hogy spontán hozzászólások is lesz idő, és kicsit túl haladhatjuk a szabott időt úgy, ahogy az elején is késtünk. Elena Szkopiói a szó. Ő az Európai Bizottságban a közvetett adózásért és adóigazgatásért felelős osztályvezető. Korábban Pierre Moszkovicsinak dolgozott, és eredeti képzettséges szerint jogász. És ő Európa szerte utazik és próbálja elmagyarázni mindenhol azt, hogy mivel foglalkozunk. És köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és várom az ő prezentációját. Kérem, hogy próbálj meg betartani az 5 perces időt, hogy elég időnk legyen utána a vitára. Üdvözlöm, és parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk és részt vehetünk ezen a meghallgatáson. Most vagyok itt először, és most beszélek először nem csak a végleges rendszerről, ahogy azt olyan brilliáns módon körvonalazta az elnök úr is, hanem arról is, hogy ez hogyan illeszkedik a mi stratégiánkba, amelyel egy egységes HIA területet próbálunk létrehozni. Próbáljuk Európát a hozzáadott értékadó szempontjából egy egyszerű, csalástól mentes és a 21. századhoz alkalmazkodó rendszerré változtatni. Nem csak a társadalmi változásokkal próbálunk lépést tartani, hanem arról is, hogy a saját forrásainkat eh, megvédjük. Az adóelkerülést próbáljuk eh, megelőzni, amennyire lehet. A bizottság a tavalyi cselekvési tervében több olyan javaslatot is bejelentett, amelyekről most érdemes beszélni. Néhányat ezek közül már el is fogadtak, hihetetlen sebességgel, másokról jelenleg zajlik az egyeztetés, és vannak olyanok is, amelyeket még nem mutattak be. A legfontosabb javaslattal kezdeném, ami a gerincét fogja képezni az összes tevékenységnek, és ahogy már az elmúlt hónapokban is történt ez, túl régóta van egy ideglenes rendszerünk. Itt az ideje, hogy a származáson alapuló végleges rendszerünk legyen, de sajnos ez nem volt végül lehetséges. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy olyan végleges rendszer felé fogunk elmozdulni, amely a végcél szerint különböztet meg. Ez még soha nem került jogszabályba. Ezt tavaly októberben a bizottság elfogadta, és erről most a tanácsban éppen most vitatják meg. A 402-es cikk mondja ki azt, hogy itt a végcél alapján kell figyelembe venni ezt a rendszert, és van néhány olyan jellegzetessége, amiről bizonyára fogunk majd beszélni, hogyha a kérdések ideje elérkezik. Próbáljuk a jelenlegi átmeneti rendszert addig is fejleszteni, és ezért végeztünk néhány olyan gyors módosítást, amelyet a bizottság elfogadott, és amelyről most dönt a tanács. Egy új struktúrát hozunk létre, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy lépésről lépésre be lehessen vezetni azt a változást, amit forradalminak lehet csak nevezni. De ez nem csak forradalmi, hanem egyfajta költségvetési reneszánszor is szó van. Mert emellett más javaslatokkal is előálltunk, amelyek kiegészítik ezt az alapvető változást. Más javaslatok egyszerűbbé teszik a rendszert a kis és közép vállalkozások számára. Ezt januárban fogadtuk el. És van még néhány olyan kiegészítő jelentés, amely arról szól, hogy hogyan kell alkalmazni az adókulcsokat, ezt is ide januárban fogadtuk el. A csomagunk igen fontos része a hatósági együttműködés szabályozása. Az elvek nagyon fontosak, de az, hogy ezeket hogyan sikerül betartatni, az még fontosabb. A tagállamoknak meg kell adni az eszközöket és lehetőségeket arra, hogy hatékonyan működjenek együtt, és hogy gondoskodjunk arról, hogy azok az elvek, amelyeket megfogalmazunk, megfelelően kerülnek át a gyakorlatba. És ezért fogalmaztunk meg egy olyan javaslatot, amit aztán a bizottság decemberben elfogadott, és amelyről jelenleg nagyon konstruktív szellemiségben vitat meg a tanács. Szeretnénk ezt gyorsan elfogadtatni, mert ezt a tagállamok és a polgárok érdekében tesszük, hiszen ők fizetik az adókat, és ezen kívül a vállalkozásokat is figyelembe vesszük, hiszen ők működtetik a gazdaságunkat. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, mert ez az intézkedés egyedülálló, és ezt úgy kell tekinteni, mint egy közös erőfeszítést, amelyel egy teljesen új hozzáadott értékadó rendszert hozunk létre és jó híreket hozok. Egyhangulag sikerült elfogadni azokat az új szabályokat, amelyek meghatároznák, hogy a távolsági eladások után hogyan kell kiszámítani a hozzáadott értékadót. És ez egy olyan elv alapján született a One Stop Shop, amit a végleges rendszerben is szeretnénk megvalósítani. Köszönöm a figyelmet, és várom az önök kérdéseit. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és azt hogy ilyen tökéletesen betartatta az időkeretet. Megtiszteltetés számunkra, hogy itt van velünk Rita Della Feria professzor. Ő egy nagyon befolyásos adószakértő, és ezt nem csak én mondom, hanem a nemzetközi adózási szaklap is, amely a globális toplistára helyezte őt, mint legbefolyásosabb adószakértőket. Ő a Léci Egyetemen adó jogi professzor, Oxfordban is professzor, illetve a Lisszaboni Egyetemen is vendégelőadó. A parlamentben már meghallgattuk őt, és amikor Londonban tartottunk meghallgatást, ott is jelen volt, tehát nagyon örülök, hogy itt van velünk ismét, és átadom most önnek a szót 5 percre. Um, thank you very... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívott a szakbizottság ma, és lehetőséget adott, hogy kommentáljam a javaslatokat. Gyors prezentáció fő témája, vagy inkább bevezetője, az áfa tétel része a javaslatnak, ám ezt megelőzően szeretném meg, ötlen gratulálni bizottságnak, hogy ezt az átfogó javaslat beteresztette. PhD tézisem a címa az volt, hogy leszakadni az átalakulásról, hogy magunk mögött hagyni az átalakulást, volt a címe. Azóta eltelt már jó néhány év, ám ez a folyamat nem, vezet, nem fejeződött be. Remélem tehát, hogy a következő hónapokban és nem években fog ez befejeződni a bizottság részére. Engem aggaszt némileg az, az új áfasávokról szóló javaslat. Nem akarok most részletes elemzést végezni azon történelmi eseményekről, amelyek vezettek, és nem is akarok túlzottan belemerülni a jogi és gazdasági kihatásaiba az egyes áfa sávok, sávoknak, ám bibliográfiát adok majd azokról a szakcikkekről, amelyek némi háttéret adnak az általam mondottaknak. Fő célom ma az, tehát, hogy igyekezzük megragadni azt, ami történik, ezt kontextusába helyezve, és figyelmeztessek azokra a súlyos veszélyekre, amelyek a javaslatban rejlenek. Az áfa rendszereket próbáljuk harmonizálni, és ezen belül a egyes sávokat már a 60-as évek óta próbáljuk harmonizálni. Javaslat után javaslat születik, lassan épültve fel egy új áfa sáv struktúrát. A most a bizottság által javasolt ö, anyag viszont egy jelentős eltérés az eddigiektől. Ez a javaslat, ha jóvá hagyják, voltak éppen diszharmonizációhoz vezetne az áfatételeket illetően az EU-ban. Azok az érvek, amelyeket a bizottság e, e, e, párforduláshoz fűz, az, hogy nem kell az átalakuláshoz harmonizálni az áfasávokat. Alapvetően nem értek egyet ezzel az előkövetkezéssel sem, és az ebből adódó konklúziókkal sem. A premissza ugye az, hogy egy általános áfa rendszerrel nincs határon átnyúló ö, válogatás a rendszerek között, úgynevezett cross-border shopping, ugyan valóban megszűnhet, Ám nem az egyetlen oka annak, hogy szükség van a harmonizációra. Hogy a bizottság is belátja, a javaslat, már ha jóvá hagyják, lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy változtassanak áfa tételeiken, és ez szükségszerűen oda vezet, hogy növekszik majd a differenciálódás, az eltérés Európán belül ez a rendszerek között, áfa rendszerek között, és szerintem oda vezet ez szükségszerűen, hogy az adóalap eróziója beindul, tehát egy, sor kivételt alkalmaznak, és csökkentik az áfatételeket gyakor, a gyakorlatban. A politikai-gazdasági következményei egy ilyen lépésnek nagyon nyilvánvaló mindenki számára, aki konyít ehhez valamit. Hosszú éveken át a tagállamok nyomást gyakoroltak az irányba, hogy változtathassák az áfatételeket, és részben szerintem ez a motiváció a bizottság új javaslata mögött is. Csak gyanítom. Ám ezek a politikai, gazdasági nyomások, amelyeket most érzünk, és szorítások, még erősödnek majd, ha ezt jóvá hagyják. Ugye a tagállamok azt mondják, hogy az EU szabályok miatt nem lehet változtatni ezen. Mihez a diszharmonizáció megnyílik, nem lehet már az álfa szabályok, az EU álfa szabályokat kárhoztatni, és az a politikai nyomás, ami arra irányul, hogy kivegyenek egyes árucsoportokat az áfa alól, majd fokozódni fog. A, ez a fajta erózió lehet, lehetne jó szakpolitika, de sajnos nem az. Azért alkalmazunk általában csökkentett áfa tételeket, tehát a két vagy három ok miatt. Egyrészt, hogy megvédjük a szegényebbeket, a, a, a kisjövedelmi háztartásokat a súlyos áfáktól, a másik ok az lehet, hogy bizonyos kitüntetett termékcsoportok fogyasztását növeljük. Egy tényezőtől függ ezeknek a lépéseknek a sikere. Ugye nyilván az árcsökkentés a megcélzott ö, cél, ám ezek az intézkedésekkel az áfa tétel csökkentése sokszor gyakran nem hoz magával árcsökkenést nagyon rugalmatlanul reagál a piac az áfa csökkentésekre, általában a retail, a, a kereskedők lenyelik az így nyert megtakarítást, és voltak éppen bizonyos ágazatokat támogatunk, ahelyett, hogy a végfogyasztó számára tennénk olcsóbbá a, az árat. Van még ebből egy konzekvencia. Ha megvizsgáljuk a fogyasztási mintákat, még a legalapvető fogyasztói cikkekben is igaz az, hogy a leggazdagabbak fogyasztják a legtöbbet. Ha kenyeret vagy a tejet nézzük, a gazdagok ebb, ezekből is többet fogyasztanak, mint a szegények. Tehát voltak éppen az áfa csökkentés a gazdagokat javadalmazza. Tehát statisztikai szempontból vizsgálva a társadalomban a leggazdagabbak látják a legnagyobb hasznát az áfa csökkentésnek, független attól, hogy milyen árucsoportról vonatkozik. Legyen az kenyér, kenyér tej vagy élelmiszer, mindig a leggazdagabbak húzzák ebből a legtöbb hasznot, és olyan állami bevételeket veszítünk el, amelyekkel közszolgáltatásokat finanszíroztánk, amelyek éppen hogy a szegényeket védenék. Mindezen okoknál fogva tehát az áfa tétel csökkentése, bár nagyon vonzó politikának tűnik, nem az a gyógyszer, ami, aminek szánják. Utolsó gondolatom, hogy a, a jogi és gazdasági következményeken túl ez a javaslat még, ez, még alkotmányellenes is, azért, mert szerintem nem illeszkedik ahhoz a 113-as cikkben megfogalmazott jogalaphoz, amire vonatkozik. Az EUMS vonatkozó cikke a harmonizációt irányozza elő, és a belső piac működésének javítását. Ez a javaslat szerintem egyiket sem éri el. Ilyen értelemben összefoglalva egy mondattal, amit gyakran idézek, bevezetők gyanánt, 1985-ben az Európai Bizottság, amikor a belső piacra vonatkozó fehérkönyvbe beteresztette, ezt írta. Ez a könyv azt javasolja, hogy a közösség ne legyen ne maradjon le az alapító atyák céljaitól, és a belünk vezet bizalom alapján az európai embereinek ne bizt, kevésbé biztonságos, kevésbé gazdag jövőt kínáljon, mint amit egyébként megszerezhetnének. Ez az a lépték, kihívás lépték, amely szembe kell nézzünk. Mindig képesek kell legyünk ezt teljesíteni. Ez igaz volt 85-ben, ma még igazabb. Tudom, hogy elég e, eléggé negatívan hangzik, amit mondom, e, és lehet, hogy túl merész, amit mondok, de én azt kérem önöktől, hogy tényleges gazdasági, politikai tények alapján írjanak szakpolitikát. Köszönöm, valóban nagyon provokatív volt, de elnézést, hogy kellett szóljak, az időt is kell figyeljem egyik szememmel, miközben a másik fülemmel odafigyelek a A következő zászóló Ine Lezsönt köszöntöm sok szeretettel, aki a Tax Policy partnere, az adó jogszabályokkal foglalkozik, tanácsadással, vitarendezéssel, peres eljárásokkal több, több országban is dolgozik az Európai Unióban. Tehát a bizottság, az akadémia oldaláról most átkerünk az ügyvédek a gyakorlati szakemberek oldalára. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Köszönöm, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a meghívást erre a e, fontos ülésre. Én a minősített e, adó alanyokkal kapcsolatban szeretnék szólni néhány szót az igazolt adó alanyokkal kapcsolatban. E, vannak héja beszedők, körülbelül az Európai Unióban rengeteg cég gyűjt be, szed be hozzáért adott értékadót, 35 millió 700 ezer vállalkozásról van szó. És a kérdés az az, hogy be kell-e vezetni két különböző kategóriát az adóbeszedők esetében. Tehát csak ezek a e, minősített, az igazolt e, adóalanyok e, kaphatnak kedvezményeket, élvezhetik ezeknek a quick fixeknek az edő, előnyeit. És ugye a végleges rendszer első lépésében csak ők vehetnek unión belül úgy termékeket, hogy a fordított adózási eljárást használják érdemes ezt megtenni? A válaszom az az, hogy nem, és én el is magyaráznám ennek az okait. Az okokat pedig az általam benyújtott dokumentumban részleteztem. Először is néhány aggályról hadd számoljak be. Ha valaki egy ö, engedélyezett gazdasági szereplő, akkor eleve megfelel igazolt adóalanynak is, de legalábbis amit már ismerünk az asztalon fekvő javaslatból, a következ, követelmények mások lesznek az engedélyezett gazdasági szereplő, illetve az igazolt adóalany esetében. A másik, hogy ez költségekkel is jár, ami akadályt jelenthet a kereskedés előtt, a vállalkozások előtt, különösképpen a startupok, illetve a mikrovállalkozások és a KKV-k előtt. És ugye minden alkalommal, amikor egy vállalkozás valamilyen tranzakciót bonyolít le, akkor ellenőriznie kell, hogy vajon az ügyfele érvényes héja számmal rendelkezik-e, de azt is ellenőriznie kell, hogy van-e igazolt adóalany státusza, tehát CTP státusza. Nem állandó dolog ez, minden egyes tranzakciónál ellenőrizni kell. A CTP státusz, azaz az igazoltad online státusz eltérhet, hogyha az EU-n belül nem egyformán alkalmazzák a feltételeket, és akkor az is lehet, hogy ez befolyásolja azt, hogy egyes vállalkozások hol választják a székhelyüket, tehát válogatnak és még az is, arra is gondolni kell, hogy előfordulhat, hogy valakinek visszaélnek nem csak az adószámával, hanem ezzel az igazolt adóalany státusszal is. Olyan csalók esetleg, akik nagyon találékonyak, megvehetnek egy vállalkozást, amelynek igazolt adóalany státusza van, és aztán visszaélhetnek ezzel. És persze természetesen még arra is, azon is el kell gondolkodni, hogy a végső rendszerben kétfajta héja begyűjtési, beszedési módszert vezetünk be, tehát azok esetében, akiknek nincs CTP státusza, akkor az, egy, az egyik forgatókönyv, és van egy másik forgatókönyv, ahol megvan a CTP státusz, ott pedig a fordított adózási eljárást használják tulajdonképpen a jelenlegi csalás ugyanúgy folytatódhat, eh, pláne az átmeneti rendszerben. Tehát elgondolkodunk, vajon vannak-e alternatívák. Az alternatíva az az lenne, hogy a héjacsalás gyökereit, a probléma gyökereit oldjuk meg. Ehhez arra van szükség, hogy a vállalkozások regisztrációjának a rendszerét kell áttekinteni az egész Európai Unióra kiterjedő héja azonosítót kell megteremteni. Tehát, hogyha valakit valahol regisztrálnak, akkor ez jelentse azt, hogy ő bonafide kereskedő, vállalkozás, és ez az egész EU-ban legyen érvényes, így ki lehet zárni a csalókat. Illetve, ha a csalók bent vannak a rendszerben, akkor őket ki kell tudni tenni ebből. Lehet, hogy ez bonyolultul hangzik, de ha elgondoljuk, hogy mondjuk az autómmal autózhatom a országos autópályán, de nemzetközi utakat is tehetek, és hogyha megsértem a szabályokat, akkor akár a jogosítványomat is felfüggeszthetik, vagy akár be is vonhatják véglegesen, és ez azt jelenti, hogy teljesen kimaradok a rendszerből azért, hogy az utakon a többieket védjék. Tehát néhány javaslat most mostantól 2022-ig a rendelkezésre álló időben egy új regisztrációs nyilvántartási modellt meg lehetne teremteni. És át lehetne gondolni, hogy az mondjuk az új igazolt adóalanyok regisztrálására a CTP kritériumokat hogyan lehetne használni. Én nem mondom, hogy ezek rosszak vagyok, de ezeket fel lehet használni. Hogyha valakinek megvan ez a státusza, akkor meglévő technológia felhasználásával auditokat lehet végezni, ellenőrizni lehet, hogy ezek az új igazolt adóalanyok hogyan tevékenykednek, meg lehet osztani az adatokat egymással, és természetesen szankciókra is szükség van. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, és ezt mondjuk akár az irányelvbe is be tudjuk építeni, tehát ezt lehet módosítani, akár fel lehet függeszteni valakinek a regisztrációját, hogyha a vállalkozás megszegi a szabályokat, vagy akár be is lehet vonni, meg lehet szüntetni ezt a regisztrációt. De persze az átmeneti időszakra is kell valamilyen megoldás, a jelenlegi rendszerben is kell valamilyen megoldás, tehát zárásként az igaz, hogy ezekre a quick fixekre, tehát a gyors megoldásokra sürgősen szükség van, de a végleges rendszerre is szükség van, és érdemes lenne egy egész Európai Unióban meglévő elektronikus héja azonosítási rendszer megteremtésén, mindegy, hogy ezzel egy ügynökség foglalkozik, vagy valamilyen EU-s szervezet, de így megvédhetjük magunkat a csalóktól és a belső piacot. Köszönöm szépen, hogy egy újabb témát vetett fel ehhez a vitához, most pedig rátérünk Christian Koktvedgárd előadására, aki a Business Europe HEA politikai csoportjának tagja. 15 éve dolgozik már a témában, úgyhogy igen, kiterjedt adóügyi tapasztalatai vannak, és a KPMG-ben is volt adóügyi tanácsadó, hogyha nem tévedek, úgyhogy parancsoljon, 5 perce van. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament tisztelt képviselői, tisztelt elnök úr, szeretnénk köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy beszélhetünk a héja jövőjéről, ami nagyon fontos téma. A Business Europe-nál mi természetesen tisztában vagyunk a jelenlegi rendszerrel, amit 25 éve vezettek be, és ami azóta szétaprózódott, és ezzel lehetőséget nyitott a csalásokra. A belső piac sikere, amellett, hogy a kereskedelmet fokozta, a jelenlegi héja rendszerre is nagyon nagy nyomást gyakorolt. Ezért ennek a rendszernek a megreformálása a bizottság által a méltányos adózási csomag első, második és harmadik részében a héjacsalás elleni fellépés keretében egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy az új rendszer egyszerűbb, a csalásnak kevésbé kitett legyen, és a határon átnyúló kereskedelmet, valamint a gazdasági növekedést támogassa Európa szerte. Ebben a vitában ugyanakkor nagyon fontos, hogy bármilyen megoldás, amit elfogadunk, csökkentse az adminisztratív terheket mind a vállalkozásokra, mind pedig a tagállamokra nézve, illetve a készpénzáramlást is figyelembe kell venni, ami nagyon fontos az európai vállalkozások számára. Nem szabad egyfajta bürokráciát egy másik fajtával felváltani. Ehelyett arra van szükségünk, hogy a végleges rendszer mind a szabálykövető viselkedést egyszerűsítse, mint pedig csökkentse az adminisztratív költségeket és a csalások mértékét. Ez lehet, hogy nagyon összetett folyamat lesz, de ennek egy nagyon fontos eleme, és ezt nem hangsúlyozhatom eléggé, az, hogy bármilyen megoldást kezdjünk is népszerűsíteni, ahhoz mindenképpen a tagállamok közötti bizalomra van szükség. A jelenlegi rendszer hiányosságai részben abból erednek, hogy nem bízunk meg a más tagállamok adóhatóságaiban, nem bízunk abban, hogy ők valóban beszedik a szükséges adót. Ha nem találjuk meg a módját annak, hogy ezt a bizalmat megerősítsük, akkor nem fogjuk tudni megreformálni a héja rendszert. És ez nem csak a tagállamok, hanem az adóhatóságok, illetve a jogkövető vállalkozások között is nagyon fontos. És hadd pontosítsam ezt. Az Európai Bizottság becslései szerint majdnem egy trillió eurónyi héját szedtek be 2015-ben. Ez az EU teljes GDP-jének 7%-a. És ez mutatja azt, hogy még a helyrendszer legkisebb változásai is nagyon komoly hatásokat válthatnak ki mind az EU gazdasági teljesítményére, mind pedig a tagállamok adóbevételére nézve. Az adónak kivetett, kitett vállalkozások közötti minden tranzakció adóköteles, és meg kell könnyíteni ennek a több milliónyi minden nap lezajló tranzakciónak az adminisztrálását. A HÉA, e illetve más adók közötti kapcsolatot is rendezni kell, meg kell, hogy tudják találni a vállalkozások a megfelelő adókulcsot, és tudniuk kell, hogyan számlázzanak a tranzakció pillanatában. Nem késlelkedhetnek a tranzakciók azért, mert nem tudjuk, hogyan működik a hozzáadott értékadó. Ez egy nagyon fontos sajátossága ennek a rendszernek. És bármilyen olyan intézkedés, ami a mindennapi tranzakciókra költséget ró, az a foglalkoztatásra és a bevételekre is hatással lesz. Ami a végleges rendszert illeti, a Business Europe azt támogatja, hogy álljunk át a végcélra fókuszáló rendszerre, de emellett fontos az egyszerűsítés, és az, hogy könnyen hozzá lehessen férni a releváns és megbízható információhoz, mind a szabályokra, mind pedig az adminisztratív gyakorlatokra vonatkozóan az összes tagállamban. Ha ezt az elvet követjük, akkor meg kell, hogy értsük és el kell, hogy érjük a szükséges információt, tudnunk kell, hogy mekkorák az adókulcsok. Ami a végleges EU héja rendszert illeti, különösen azt az erőfeszítést támogatjuk a bizottság részéről, hogy szeretnék a One Stop Shop megközelítést kiszélesíteni, ami egy nagyon fontos alapköve a végcélon alapuló rendszernek, és ez a kkv számára is egy nagyon fontos megfontolás. A legfontosabb kihívás az, hogy a bejegyzés, illetve a más tagállamok héja szabályainak a megismerése hogyan történik. Fontos, hogy a mindennapi tranzakciókat egyszerűsítsük, ez a bizottságnak is a célja. És ez még a széles körű One Stop Shop keretében is nagyon fontos. Az igazolt adófizető koncepciója az egyszerűsítés igényére adott válasz, de ez már önmagában terheket ró a vállalkozásokra és az adóhatóságokra és lehet, hogy végül egy igazolt adócsalóhoz fogunk eljutni, ahogy a jobb oldalon ülő kolléga is említette már. Tehát kérem, hadd emeljem ki azt, hogy a hatásvizsgálat eredményében a határokon átnyúló csalások 80%-át szervezett bűnözők követték el, nem pedig normális vállalkozások. És ez egy teljesen más ellenfél, mint a hagyományos héjacsalás. A KKV-kra vonatkozó javaslatot illetően csalódottak voltunk, mert ez csak a mikrovállalkozásokat veszi figyelembe. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a kezdeményezést csak a héja szabályzás egyszerűsítésével és az elkereskedelmi csomaggal párhuzamosan lehet vizsgálni, és erre mindenképp ki kell térni a végleges rendszerben is. A javaslat ugyanakkor nem nem tér ki arra, hogy hogyan nő bele egy mikrovállalkozás a héja rendszerbe, hogyan lehet fokozatosan bevezetni a követelményeket. És egy nagyon fontos elem, amire mi figyelmet fordítanánk, a származási országbeli könyvvizsgálat. Ehhez megint csak bizalom kell, de ez azt jelenti, hogy a könyvvizsgálást az, a származási országban kell végrehajtani. Köszönjük szépen! Utolsó hozzászólunk Gerhard Hümer, Ausztriából érkezett. Ő az Európai Kis- és Középvállalkozások Szervezetétől érkezett, és Őrájuk nagyon nagy hatással van a HIA reform, és az adózásban a jogszabálykövetés következményei is a szakterületébe tartoznak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Hozzáfűznék néhány konkrét pontot a Business Hero beli kollégám mondandójához, hogy kicsit erősebben megjelenítse, még erősebben a KKV szempontot. A kkv és különösen a kis és mikrovállalkozások viszonylag magas compliance költségekkel kell számoljanak relatíve, mint nagyvállalatok, mint a nagyvállalatok. Tehát a kisvállalatok számára fontos, hogy legyen egy állandó rendszer, és javasoljuk azt, hogy héja kivételek legyenek érvényben a kisvállalatok számára határon átnyúló működésekre, és hogy a mikrovállalkozások az egyszerűsítés használt lássák, még akkor is, ha nem kapnak kivételt. Osztom azok se adottságát, azon cégeket, melyek nem minősülnek mikrovállalatoknak. Ám lássuk be, hogy Európában a vállalkozás 92%-a mikrovállalkozása, és kiterjed rájuk ezért ez a kivétel, ez, ez a javaslat. Ugyanakkor látjuk a kockázatokat, amelyek a KKV közötti méltánytalan versenyből adódhatnak. Verseny azok között, akik kapnak kedvezményt, és azok, akik nem. Ez a helyben nyújtott munkaintenzív szolgáltásokra igaz, például, hogy a, a héja kivétel számukra jelentős versenyelőn jelentene. Ezért sok tagvállalatunk úgy gondolja, hogy túl magas a, a küszöb érték, és ez nagy hatással lehet, negatív hatással a helyi vállalatokra. Ezzel összefüggésben támogatjuk a 100 ezer eurós általános forgalom tételt a határon átnyúló üzletekre, és 85 ezeret a nemzeti tagállami kivételek, ugyanakkor nem éppen vannak ínyére a, legtöbb tagvállalatunknak. Tehát a brit kilépéssel a 26 tagállam átlagából jött ki ez az új érték, ám azok a tagállam, ahol 25-30 ezerre most a küszöbérték, érték, van egy olyan félelem, hogyha az új irányelv 85 ezeret céloz meg, az majd hatalmas nem más gyakorol arra, hogy emeljék ezt a küszöbértéket, és ez nem érdeke a tagvállalatainknak. Ezért talán érdemes van végig gondolni az, hogy ne legyen ilyen küszöbérték. Hagyják meg tagállami szinten a döntést erre vonatkozóan, és kerüljék el, hogy olyan ország, mint Belgium vagy, vagy Németország ahol a jelenlegi tagállami küszöbértékek növelése szakpolitikai oldalról valósuljon meg. Ezen túl a viszont magas küszöbértékek, a nem igazolt versenytorzítás tekintetében és fontos szempont, legyünk tehát körültekintőek. Van még egy másik gondolat, amely nem a bizottság javaslatában amely nincs benne például esetában, ha külön akarjuk segíteni az induló vállalkozásokat például, a, a vállalkozásuk, vállalkozók karrierjük elején, hogy fokozatosan lépessenek be a rendszerbe, meg lehet hagyni, lehet hagyni a lehetőséget a tagállami rendszerekben, egy olyan küszöbb legyen, ami két év után csökken. Tehát az első két évben több kis vállalat kaphatnak kivételt, és két év után csak a ténylegesen nagyon kicsik és, és növekedésképesek esnének bele ebbe a körbe. Tehát a két évvel, az indulás után két évvel beléptetve a küszöböt lehetne csökkenteni a torzító hatást. Az átmeneti időszakban lehetne megengedni azokat a kis vállalatokat, amelyeknek az éves forgalmán meghaladja a küszöböt, tovább élvezhessék a kivételt egy évig, Ám egyes tagváltunk úgy gondolják, hogy a mostani javaslat az 50%-os küszöb túl magas. Egyesek 23-ak, mások 25 százalékban húznák meg ezt a határt. Az egysérültésben üdvözöljük azt a, a küszöbbevezetést, különféle egyszerűsítési szabályok érvényesülnek, ám, és ez üdvözlendő, ám továbbra is folynak viták a tagságunk körében, hogy a két milliós küszöb elégségese vagy talán még lehetne magasabb, mondjuk 5 millió euró. Mert ez esetben a vállalatot csak a hasznát látják ennek, de a versenyre nincs hatással. A rugalmas sávokat illetően, ahogy a Business Europe kollega is elmondta, mi is így gondoljuk, hogy az adósz, adó adalap meghatározása csak akkor működhet jól, ha van egy olyan rendszer, amelyben az, a vállalat, kisvállalat pontosan kiszámíthatja, mi volna az alkalmazandó héjatétel egy másik államban, és ha változik ez, akkor azonnal tájékoztatást kapja egy push rendszerben, különben mindig neki kéne kinyomozni, hogy hol volt változás. A legutolsó gondolat a CTP ügyében a kkv szempontjából nagyon bonyolult rendszer és kritériumok alapján számolják ki a CTB-t, és a múltban jól működő és jogkövető vállalatokat nem jutalmazzuk, akkor jelentős versenyhátlányt szenvednek a kisvállalatok. Mert a hely, még ha kap is visszatérítést, a kisvállalat a cash flow-ját nagyon megterheli egy-egy ilyen tétel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk az eszmecsere első körét, és most az Európai Parlamenti előadóknak adom meg a szót, vagy a helyettesüknek, és utána pedig a spontán hozzászólások következnek. Van de Candelára úr a néppártól nincs itt. Úgyhogy az ő nevében őt helyettesítve tennék fel három kérdést. Ugye azt arról beszélünk, hogy, hogy hiányzik a bizalom, és hogy van, ezért van sok csalás. Az adóhatóságok, a tagállami adóhatóságok nem bíznak egymásban. Tehát az első kérdés az az, hogy ezt hogyan lehet megoldani. A második a stratégiával kapcsolatos. Ugye van egy-két tagállam, aki megpróbálja a fordított adózási eljárással megoldani ezt a héja hiányt. A kérdés, hogy ez hogy működik, és a harmadik pedig, ami a bizottságot illeti, hogy mennyire könnyű előre haladni ezzel a javaslattal, hiszen a tagállamok beleegyezésére van szükség. És mi annak a kockázata, hogy túl sokáig, vagy akár a végtelenségig is elhúzódhat ez? Kérdezem, hogy ki akar kezdeni, akkor a bizottság képviselőjét kérem először, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezném, hogy mennyi idő áll rendelkezésemre. Négy perc maximum, de jól állunk az idővel. Legalábbis most annyit kérek, hogy ne beszéljen túl hosszan. Köszönöm szépen, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy reagáljak az előttem szólók néhány észrevételére. Nem leszek túl hosszú, de mindig üdvözlöm a lehetőséget, amikor félrejtéseket lehet tisztázni. És azzal fogom kezdeni, hogy a héja kulcsokat nem lehet csökkenteni, ezt sehol nem ösztönzi a szöveg. Először a bizottság egy végleges rendszer felé akart elmozdul, elmozdulni, a beszállító származási országának a kulcsát alkalmaznák ez nem a határokon átnyúló válogatás, hogy a fogyasztók számára ez mindig lehetséges lesz, hogy az egyik tagállam helyett a másikban vásároljanak meg valamit. De hogyha a származási ország elvét alkalmazzuk, és különbözőek a kulcsok, akkor ugye nyilván abban az országban érdemes lenni, ahol alacsonyabb a kulcs. Ezért próbáltuk elérni, hogy legalább valamilyen fajta ö, kis ö, tartományba legyenek benne ezek a kulcsok, és a tranzakcióknál ezt tegyék figyelembe. Volt kilenc tagállam, akinek mm, derogációja volt a HEA jogszabályokban, és bizonyos esetekben csökkentett kulcsokat alkalmazhatott, amely túlment azon a listán, olyan termékek listáján, amely a többi tagállam rendelkezésére állt, és ők ehhez ragaszkodtak. Aztán jöttek a változások. Az első változás a bővítés volt, ugye a csatlakozás után kevesebb volt a lehetőség arra, hogy csökkentett kulcsokat alkalmazzanak. És ugye az átmeneti rendszer szabályait kellett tiszteletben tartani, de közben a bizottság is másképp gondolkodik a végleges rendszer bevezetéséről. Ez egy alternatíva. Megszünteti a válogatás lehetőségét. Hogyha valaki átköltözködik egy másik tagállamba, akkor annak a tagállamnak a szabályai vonatkoznak rá. Ha ott alacsonyabb a kulcs, akkor az, de a távoli értékesítésben nincs már erre szükség, tehát nem kell korlátozni azt, hogy mi erre vonatkozhat a csökkentett kulcs, mert most már nincs ilyen. Lengyelországnak azt mondani, hogy mondjuk a gyermekpelenkákra nem lehet csökkentett héjakulcsot alkalmazni, miközben az Egyesült Királyság és Írország alkalmazhat ilyet, az elég érdekes. Hát az egyik probléma ugye, hogy mi, mi hogy dönthetjük ezt el, mi mikor jelenthetjük ezt ki, hogyan jelenthetjük ezt ki, vajon ez alkotmányos-e? Hát a szerződést kell tiszteletben tartani. A 115-ös cikk azt mondja ki, hogy csak annyiban kell harmonizálnunk az EU-s kereteket, amennyiben szükség van arra, hogy a az egységes piac működését megvédjük, és a torzulásokat elkerüljük. Ezt meg kellett tenni a származási országból kiinduló végleges rendszer esetében. Most miért adjuk ki a tagállamoknak, hogy a fiskális lehetőségeiket hogy használják ki? A másik dolog, amit akartam ezzel kapcsolatban még említeni, hogy egy derogációk vannak, ezek le fognak járni, hogyha a szabályok nem változnak, akkor, amikor a végleges rendszer életbe lép. Mindannyian, önök mindannyian politikusok, az állampolgárok választották meg önöket, tudják pontosan, hogy ö, politikai szempontból elég irreális ezt kijelenteni. Tehát megpróbáltuk azt megoldani, hogy azok a tagállamok, akiknek derogációja van, ezeket megtarthassák, és közben hasonló lehetőségeket ajánljunk a többi tagállamnak, de itt nagy kockázata volt az adóalap eróziójának. És ezért egy nagyon erős szépkát dót egy biztosítékot vezettünk be, a 12%-os átlagot. Ez azt jelenti, hogy ha egy tagállam van fiskális mozgástere arra, hogy a csökkentett héjakulcsot alkalmazza a saját adópolitikájának a támogatására, mindegy, hogy ez szociális vagy politikai okokból, vagy a bevételének a, bevételének a javítására, vagy a növekedés ösztönzésére teszi ez a tagállam magánügye, mi megadjuk ezt a lehetőséget a tagállamnak, hogy ezt kihasználja, anélkül, hogy növelni ezt a mozgásteret, csak megkapja a szabadságot a módszerrel kapcsolatban. Hat perc eltelt asszonyom, rá tudna térni a kérdésekre, mert még mindig négyen vannak a hozzászólók listáján, és szeretnénk a kérdéseket és válaszokat is meghallgatni. Értjük a javaslat mögött meghúzódó érveket. Örömmel megteszem, elnök úr. Az előttem szólók is több mint négy percet beszéltek, én sem fogok többet beszélni, mint ők. A kérdéseik. A tagállamok közötti bizalom. A CTP javaslat, tehát az igazolt adóalany javaslat pont ezt eh, célozta, hogy a bizalom helyreálljon. Aki nem szakértő, aznak el kell magyarázni röviden, hogy hogyan működik ez a rendszer. Azonosítottuk azt a lehetőséget, hogy eh, elkapjuk azokat az adóalanyokat, akik nem fizetik be az adót. Hogyha valaki egy másik vállalkozásnak adja el egy másik tagállamban, akkor héjamentes, mentes és ez ezt használják ki, ugye a hiányzó kereskedő létét a csalásra, de mi rögtön el tudjuk kapni a csalást, és az adott adó befolyik abba a tagállamba, ahol kellett volna. De ugye a tagállamok féltek attól, hogy más nevében sok adót szedjenek be, illetve hogy az ő nevükben nem szedik be mások ezt az adót. Azt javasoltuk, hogy fokozatosan vezessük ezt be. Tehát a jelenlegi rendszerrel folytatják, használják, ameddig az működik, rendben van, kapjuk el azokat az adócsalókat, amelyek a leginkább hajlamosak arra, hogy eltűnjenek a pénzzel. Tehát a tagállamok megtartják a jelenlegi helyzetüket, de közben a legnagyobb lyukat a hiábevételekben be tudják tömni. Ezért tömni, ezért tettünk elő ezzel a megoldással. A másik dolog, egy olyan javaslatot tettünk, hogy két tagállam, aki általános fordított adózási eljárást akar alkalmazni, megtehesse. Ez a javaslat a tanács asztalán van, ezt nem szeretném tovább kommentálni. Megtettünk mindent, ami tőlünk tellett, szerintünk ez a szerződéseknek megfelel. Most a tanácsnál van a labda. A két javaslat egyébként nem inkompatibilis, de nem tudok további részletekbe menni, illetve nem kívánok, kivéve, hogyha ezt kérik és kérdezem, hogy volt-e, egy, volt-e harmadik kérdés? Igen. Mennyire valószínű, hogy ez a javaslat megfelelő támogatást kapsz? Hát, ugyanúgy, mint minden adóügyi javaslat, ez is elég hosszadalmas lesz, de mivel az egyablakos ügyintézésen alapul, eh, talán jobb, eh, más szolgáltatások esetében is volt már példa erre immateriális javakra, hogy ez működött, ha a tanács elfogadja, akkor jól fog működni. Egyedül az marad, hogy a vállalkozások közötti tranzakciók lesznek, egyablakos ügyintézési rendszerben, és nem hiszem, hogy többet beszéltem, mint a többiek. Köszönöm. Want to, want to comment? Köszönjük szépen. Szeretne valaki hozzászólni, de kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy még négy hozzászólunk van. Thank you. As I under- Köszönöm. Ha jól értettem, az volt a kérdés, hogy a nemzeti mechanizmusok, illetve a mentesülések hogyan alakulnak. Ha jól értem, akkor a hiányzó kereskedő vagy a hiányzó bizalom kérdése ez egy jó kezdeményezés, de ez a reform is abban az irányba mutat, hogy a bizalom emelkedjen. De a politikai nyomás az adóhatóság eh, vezetősége részéről, eh, az az, hogy ennek eh, a változásnak működnie kell. Hogyha ez a nyomás létrejön, akkor fogunk majd változást látni. Tehát itt egyértelműen ki kell még alakítani a politikai nyomást. Azt kérdeztem még, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai lennének a fordított héja kivetésének. Lehet, hogy egyfajta csalást csökkentünk egy országban, de ezzel exportáljuk azt más tagállamokba. Illetve egy másik kockázat is létrejön, mert egy részleges fizetésnek a kockázata, ahol a hiának egy részét sikerül beszedni, és erről áttérünk egy olyan rendszerre, ahol mindent a végén szedünk be, ez gyakorlatilag egy forgalmi adórendszer, az már egy egészen más kockázati profil. Tehát lehet, hogy itt akaratlanul is egy újabb csalási lehetőséget teremtünk. Ami azt illeti, hogy lesz-e siker vagy nem, én azt mondanám, hogy elfben a hozzáadott értékadó az egyik legegyszerűbb adó. Egy tranzakcióra vetünk ki egy adót, de ezt sikerült elbonyolítani. Köszönjük szépen, ez nagyon érthető és hasznos volt. Most Következik az igazolt adózóról szóló jelentés árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez nagyon érdekes volt, és azt hiszem, hogy számos kérdést, amit felmerült, már korábban megvitattunk. Természetesen itt az a cél, hogy egy olyan egyszerű rendszert hozzunk létre, ami megelőzi a határokon átnyúló csalást, és fokozza a kereskedelmet. Ezek természetesen alapvető fontosságúak nem a bizottságot kérdezném, mert tőlük már sok mindent kérdeztek, de a panel más résztvevőit kérdezném. Azt hiszem, hogy Krisztiánt elsősorban. Ő beszélt a bizalom hiányáról a tagállamok között, illetve a megfelelő információ átadásáról, megértésről. Ha tudna többet mondani arról, hogy hogyan tudnánk leküzdeni ezt a problémát, hogy van-e esetleg javaslata, néhányat most már mondott, de hogyha ezt ki tudná fejteni, hogy hogyan lehetne a bizalmat és az együttműködést növelni a tagállamok között. Azt hiszem, ez nagyon érdekes lenne. És Gerhard említette a mikrovállalkozásokat, KKV-kat, és így tovább. Ha elmondaná, hogy mi volt a legnagyobb akadály, amivel szembesültek az új rendszerben, a kis és közép, illetve mikrovállalkozások szemben a nagy vállalkozásokkal, és azt hiszem, hogy amit mondanak, azt figyelembe fogjuk venni mi is. Köszönjük, Humer úrhoz fordulnék először, mert őt kérdezték, de utána a, megkérdezem a panel többi tagját, hogyha nincsen konkrét preferenciája, hogy kinek kellene erre válaszolnia. Thank you. Köszönöm. Megpróbálok röviden és precízen válaszolni. Ami a bizalom építését eh, illeti, hogyan lehet ezt eh, megtenni? Ez egy nyílt kérdés. A One Stop Shop eh, kezdeményezésnek volt egy ilyen sajátossága, tehát egy másik tagállamtól érkezik a pénz, és ők végzik el a vizsgálatot is. Ez biztosítja, hogy nincsen aránytalan teher egy másik tagállamon. Hogy ez jó ötlet volt-e vagy sem, azt hiszem a tagállamok nem akarták ezt bevezetni. De ha együttműködünk, akkor az elektronikus és B2C szolgáltatásokra kivetett one-stop shop, ez azt jelenti, hogy mások végzik el a könyvvizsgálati munkát, és ez építi a bizalmat, sokáig tart, de azt hiszem, hogy ez egy jó irány. És hogyha más fórumon is találkoznak egymással ezek a hatóságok, az lehetővé teszi számukra, hogy együttműködjenek, és hogy egy határokon átnyúló auditot hogyan tudunk megkönnyíteni, nem szabadna kettő-három hónapot várni arra, hogy választ kapjunk, gondoskodni kell arról, hogy a válaszidő gyors legyen. Mert tudjuk, hogy a csaló akkor tud jól tevékenykedni, hogyha nincsen együttműködés, és ha minden el van bonyolítva. Ami pedig az információ hiányt illeti, már rámutattunk, és azt hiszem, hogy a bizottság is említette a héja információt, feltetjük magunknak azt a kérdést, hogy egy tagállam miért ne akarná nyilvánosságra hozni a héja kulcsokat egy megbízható portálon. Miért nem ragadják meg ezt a lehetőséget, és miért nem mondják azt, hogy persze segíteni akarunk abban, hogy mindenki betartsa a szabályokat. És én erre nem tudok választ adni, de természetesen ennek az információnak a fenntartása költségekkel járna, de ez mindenkinek érdekében kellene, hogy álljon, könnyen hozzáférhetővé kellene tenni a megbízható információt. Egy olyan kereskedőtől, aki nem egy héja szakértő, nem lehet elvárni, hogy adótanácsadót fogadjon, csak azért, hogy megtudja, hogy mennyi az adókulcs, hogyan lehet regisztrálni, és hogyan lehet visszaigényelni az áfát. Ez a mai világban egyszerűen nem elvárható. Jó. KKV szempontból két gondunk van ezzel a javaslattal. Ha valaki beszállító, nem csak az összkülönbséget, hogy hogy fogyasztónak szállít-e valaki, vagy egy másik vállalatnak, hanem hogy van-e szitük, vagy nincs. Tehát, hogyha nem teljesen mértékben jó működő, könnyen elérhető, megbízható információs eszköz nem áll rendelkezésre, ami egyébként most nincs, akkor szinte megoldhatatlan a kkv számára, hogy legális, korrekt módon végrehajtsa ezt vállalatok közötti beszállítói kapcsolatnál nem lehet kapni tanúsítványt, CTP tanúsítványt, mert a bizottság mostani elgondolása szerint túl bonyolult és túl drága volna egy kis vállalat számára ez. Csak akkor kell fizetni héját a beszállítóként, amit nem térít vissza a másik vállalat. Ez pedig hatalmas különbséget okoz a vállalatok között a versenyképességben. Tehát csak akkor támogatnánk a CTP-t, hogyha minden KKV, amely jól követő és jól működött korábban, könnyen és alacsony költséggel megkapja ezt a státuszt. Különben a nagyvállalatokkal szemben behozhatatlan hátrányba kerülnek. Köszönöm szépen! Három hozzászólónk van, és 18-20 percet tovább tart ez a napi rendi pont, és majd behozzuk a többi napi rendi portvitánál. Most pedig Tibor az ÁFA sávra vonatkozó javaslatot illetően. Köszönöm szépen! volt a kép itt a parlamentben nagyon régi és komoly viták folynak a rendszer minden eleme témájában beleértve a sávokat is. Ám a kérdésem kicsit általánosabb jellegű lesz. Tudnék, úgy éreztem, hogy a professzor nagyon kritikus hozzászólásokat tett a javaslattal kapcsolatban. Hogy őszinte legyek, a parlament során nem láttam ennyire erősen kritikus megközelítést. Egyszerű a kérdésem. Ha jól értettem, a professzor asszonyt azt mondta, hogy a bizottság javaslata alkotmány ellenes is, meg gazdasági szempontból is káros. Ám legyen, van, ha elfogadjuk hipotézisként, akkor felmerül, hogy mi lenne az alternatíva. Ugye nagyon sok munkát tettünk a mostani évasatba. Nagyon sok eh, érintett felett meghallgattunk, úgyhogy kicsit meglepő számomra ez a nagyon kemény kritika. De biztos, ha így kritizálja, biztosan tud valami alternatívát. És még a két percen belül még egy dolgot bemutatnék. Arra nevezetesen, hogy az áfa, mint olyan, nem, egy nem egy, egy, egy rendszeridegen tényező a gazdasági rendszerben, hanem rengeteg dologhoz lényegileg kapcsolódik adópolitikában is. Vannak bizonyos országok például, ahol nagyon magas héja sávpolitikát folytatnak, hogy kompenzálják ezzel a nagyvállalatoknak, a multiknak adott előnyöket ugye csak egy példa arra, hogy milyen összefüggésekben működik mindez. A fő kérdésem az, mi az alternatívája a bizottság javaslattal szemben? Köszönöm, Szani úr. Laferi a professzor illeti a kérdés. Igen. A minden megjegyzésem és érvem kifejtése került a szakbizottságnak beadott dolgozatomban. Az itteni mondandóm csak egyfajta konklúzió volt, ám a jogi és gazdasági érveket ott bontottam ki ezekben a szakcikkekben. Hogy milyen alternatíva lehetne? Értem, hogy politikai szempontból ez nagyon nehéz, ám a kérdés az, hogy ne, nem rontjuk el mostani helyzet. Nem mondom, hogy most uh, áldásos a helyzet. Az, a, a HEA, az EU HEA rendszere elavult, versenytorzulásokat okoz, nagyon sok gondot okoz KKV-k számára, akadályt képez az EU kereskedelme előtt. Ez mindig az. Ám, a, ám én attól tartok, hogy a javaslat mostani formában még ront a helyzetem. Mert ha még inkább differenciálom, még inkább erodáljuk az adólapot, az még rosszabb helyzethez vezet, és az állami bevételek, bevételek csökkennek majd. Ha elfogadjuk, hogy az adóalap eróziója tovább folyik, még ha van is egy plafonérték, ha ezen az eróziós úton haladunk, akkor, akkor a bevételek csökkennek, deficit alakul ki, és a közszolgáltások sínlik meg ezt, vagy máshonnan kell majd pénzt szerezni. Holott ez egy nagyon fontos, a helye nagyon fontos forrása a közszolgáltatásoknak. Nem tudom, honnan tudjuk ezt majd kiváltani, és nem látom az európai országban nagy étvágyát, nagy étvágyat arra, már nem vagyok politikus, tehát, mint mondhatom, nem politikai szereplő vagyok, de nem, politikus. Nem látom, hogy bárki szívesen leépítenek közszolgáltatásokat csak azért, mert nincs forrás, holott nem lesz forrás. Tehát rontja majd még a torzításokat, akár az EU-n belüli kereskedelmet csökkentheti, és elvíz olyan költségvetési forrás, amiből közszolgáltásokat lehetne finanszírozni. És nem látom, hogyan lehetne ezt a kiesett bevételt kompenzálni, és azt sem látom, mi a fő a mindennek. Arra azt látom, hogy mi a motiváció a héja alap eróziójára, de sem politikai, sem jogi, sem gazdasági szempontból nem látom azt, hogy mi értelme volna erodálni az alapot, ahelyett, hogy akár bővítenénk. Mint mondtam, ezekben a cikkekben kifejtem az érveket, és hogy szívesen megvitatom a szakbizottság bármely tagjával. Négy szem közt. Thank you very much. I can see that. Köszönöm szépen. Látom, hogy Levzson asszony is szeretett volna reagálni. Igen, csak két észrevételem Egyet Egyetértek azzal, hogy a legjobb gyakorlat az széles alapú, de itt most a destináció, tehát az úti cél alapú rendszer felé mozdulunk el. Nincs teljes szabadság, van korlátozás, van egy olyan arány, ahol lehet mozogni, tehát van bizonyos fajta mozgástér, de nem korlátlan ez. Egyetértek azzal, hogy felmerülhetnek aggályok, de a költségvetésnek még mindig is meg, mégiscsak megvannak a korlátai, és annak is, hogy mekkora deficite lehet egy tagállamnak, az európai gazdasági szemeszter szabályai vonatkoznak erre. Én globális összehasonlító a jogot tanítok, és szerintem, ahogy ezt a javaslatot megfogalmazták, a tagállamok nem a tagállamokat nem kötelezik arra, hogy csökkentsék a kulcsokat, és van korlátja annak határa, hogy mit tudnak tenni. Hogyha különböző kulcsok vannak az országokban, az egy dolog, még azt is meg kellene fontolni, hogy mondjuk egy statisztikai besorolást használjunk. Csak olyan termékekre, ahol a standard kulcsot kell alkalmazni. Tehát a statisztikai besorolást is érdemes lenne használni a többi kulcsra, amelyet a tagállamok alkalmaznak. Mert az egyik aggály, ami felmerül, hogyha valaki elkezd kereskedni egy másik tagállamban, hogy hogyan tájékozódjon az ott alkalmazott kulcsokról itt segíthetne a statisztikai besorolás, akár az eljárás automatizálásánál is. Köszönöm szépen. Bent Luke az ECR képviseletében következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is inkább az elvekre kérdeznék rá, hogyha a bizottság javaslatait, javaslatát követjük, és a célország elvét fogadjuk el, akkor nem következik ebből, hogy a fordított adózási eljárás használata lenne a legtermészetesebb? Mert ugye feltételezzük, hogy az adó megfizetendő, ugye ott fizetendő, ahol a végfelhasználható található. Tehát úgy tűnik, hogy nincs értelme a láncban másút beszedni ezt az adót, tehát természetesen adódik, hogy a fordított adózási mechanizmust alkalmazzuk. És ahhoz a hölgyhöz intéznék egy kérdést, aki a regisztrációról szólt. A szomszédja önnek a fordított adózás kockázatairól beszélt. Talán el, tudnának, el tudnák mondani azt, hogy hol lenne a kockázat, hogyha a megbízható kereskedő nyilvántartási rendszere létezne. Szerintem ez jól működne a fordított adózási eljárással. A megbízott kereskedőkkel ugyanis ez működne. Lehet, hogy tévedek. Az utolsó kérdésem pedig az, a, amit Önök említettek ugye az adóalap erózióról, önök keményen felszólaltak a bizottsági javaslat ellen, ezt hangsúlyozták ki. Én nem látom, hogy ez hol következhetne be. Talán elmagyarázhatnák még egyszer, ugye azt, azzal érvettek, hogy az lesz a tendencia, hogy egyre erősebben csökkentik a kulcsokat. Na, de ez nem az adóalapra hat, egy pillanat múlva választathat, hadd tegyen fel a kérdésemet. Az adóalap erózióját én nem látom, önök azt mondták, hogy ez bekövetkezik, ezért el szeretném a magyarázatot kérni. Tehát ugye azt mondták, hogy, a mostani, hogy az új javasolt mechanizmus az az adó alap eróziójához vezet. Most ez az adóalapra vonatkozik, vagy pedig a kulcsokra. És mi lesz azon országokkal, akik megemelik a héja kulcsokat? Őket érdekli az a rendszer, ugye, hogy több jövedelmük legyen. Én nem látom, hogy miért erodálódna az adóalap. Köszönöm szépen, elég sok kérdést feltettél, mondja az elnök. Kérdezem, hogy ki kívánja a válaszadást kezdeni, akkor haladjunk balról jobbra, akkor a bizottságnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, gyorsan meg tudom válaszolni a kérdéseket. A héja az egy töredék fizetés, nemzeti szinten működik, az átmeneti rendszerben az gyakorlatilag ez a de facto fordított adózási eljárást jelenti, hogyha határokon átnyúló tranzakciókról van szó, szóval és itt kezdődik a probléma. Ugyanis ez a fordított eljárás megszünteti ezt a töredékfizetést, és az utolsó fázisba tolja az utolsó esedékes adónak a, a teljes adó összeg megfizetését. De a fekete piacon mindent elvesznek, elvesztenek akkor. A töredékes befizetése, hogyha mondjuk a láncolat egy szeme esik ki, akkor csak a, a héjának azt a töredékét, azt a részét veszítik el a tagállamok. Tehát a fordított járásnak megvan ez az ontológiai problémája, úgymond, és mi ugyanezt a rendszert próbáljuk alkalmazni nemzetközi és nemzeti szinten is. Tehát a magát az ellátást adózzuk. A begyűjtés ilyen furcsa, ez azért van, mert ugye nincsenek szövetségi kulcsok, különböző adóhatóságok vannak, különböző kulcsokkal. Én értem, hogy ez mesterségesnek tűnik, de a csalással szembeni küzdelem, illetve a rendszer logikája és egyszerűsége szempontjából, illetve az egyablakos ügyintézés, ami jól működik szempontjából is, ez jobb választás. Elnézést teszi hozzá a képviselő. A megbízható kereskedő nyilvántartása esetében kinek a költsége ez? Aki a megbízható kereskedő eladja a termékét, akkor működik ez a fordított eh, adózási eljárás. azt nem bízhatunk mindenkiben. De akkor miért töredékes befizetés kérdez a képviselő? Ez uh, én nem mondom, hogy nem működne ez a rendszer, vannak alternatívák. Mi a hatástanulmány alapján választottuk ki azt az alternatívát, amely a legkevesebb problémával és a legtöbb előnyel jár. Köszönöm, úgy látom, hogy a professzor reagálni kíván. Arra szeretnék reagálni, amit Elena mondott a bizottság részéről, a fordított hiáról. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy ez a kiskereskedelemben nagyon támogatja a csalásokat. Tehát sokkal kockázatosabb a termelés utolsó fázisában az eladásra kivetett adó, mint a héja. Tehát ha valaki más számol be a tranzakcióról, és nem maga a kereskedő, annak igen jelentős hatása van, és ez nem csökkenti az eladásokat. Ami pedig a héja kulcsot illeti, az adat alap erózió, az mindenre vonatkozik, ami nem a, a hagyományos héja kulcsnak van alávetve. Egy adott országban minden a standard héja hatája alá tartozik, és minden más az adó célú kiadásnak számít. Tehát innen jön az adóalap eróziója kifejezés. És hogy miért teszik ezt a tagállamok? Láttuk ezt, nagyon sok példát látunk Európa szerte, erre nem csak egy országra vonatkozik ez. Számos példát mondhatnék. Az Egyesült Királyságban a tamponok, Írországban a gyermekcipők, Portugáliában az éttermek. Ezek mind nagyon politikai kérdéseké váltak, és konkrét kormányokra nyomást gyakoroltak, hogy csökkentsék a, a héját. Ez időnként nagyon erőteljes nyomás lehet. Ha egy lobbycsoport lehetőséget lát arra, akkor, hogy csökkenjen az adólap, akkor nagyobb nyomást fognak gyakorolni. Nem látom, hogy az adókulcsok ettől növekednének, az a politikai nyomás általában csökkenő irányba hat. Köszönjük szépen. A panel valamelyik tagja szeretne még erre reagálni? Közeledünk a vita végéhez. Azt gondolom, hogy meg tudom erősíteni azt az álláspontot, hogy ugyanabban az ellátási láncban fordított áfa és adóbeszedés is történik, ezért van szükségünk a One Stop Shopra, hogy a beszedést meg tudjuk tenni, és természetesen nem szeretnénk, hogy valaki más ellenőrizze a költségvetést és intézze a visszatérítést. Tehát ezért a regisztráción keresztül szeretnénk a megbízható kereskedőket regisztrálni. Tudjuk, hogy amint két rendszert vezetünk be, akkor megjelenik az arbitrázs lehetősége, és ezt nem a, a jogkövető vállalkozások, hanem a bűnözők szoktak általában kihasználni. Köszönjük szépen. Még egy válasz. Megkockáztatom, hogy itt bonyolítani fogom a helyzetet, ezért elnézést. De ha az egyensúlyt akarjuk elérni, akkor lehet azzal érvelni, hogy a héja e egy egyszerű rendszer, itt nem szakítjuk meg a láncot, de határokon átnyúló módon 4 trillió euró mozog, nem ennyit fizetnek be, de ennyit kellene összesen visszatéríteni, és ez egy hatalmas szám ahhoz, hogy ezt határon átnyúló módon visszatérítsük. Ez az oka annak, hogy támogatjuk az egyszerűsítés különféle módszereit. De ahogy a javaslat jelenleg áll, nem gondoljuk, hogy a megbízható kereskedők regisztrálása lenne a megfelelő módszer, különösen azt tekintve, hogy nem tudjuk, hogy ezt mire kellene alkalmazni. Ez a csoporton belüli tranzakciók, amiket meg kellene oldani? A normális kereskedő között az alkalmankénti tranzakciókra kell ezt alkalmazni? Tudnunk kellene, hogy, hogy mit akarunk egyszerűsíteni, de ezt addig nem tudjuk, ameddig nem ismerjük, hogy milyen bonyolult lesz a rendszer, amit aztán egyszerűsíteni szeretnénk. És tudom, hogy ez lehet, hogy nem az a válasz, amit eh, hallani szerettek volna, de őszintén szólva a megbízható adózókról beszélni, mielőtt tudnánk, hogy azok mivel kereskednek valójában, az egy kicsit nehézkesnek tűnik. Köszönjük szépen! Molly Scott Kétonnak el kell mennie, és ezért ez lesz most a kérdések és válaszoknak a vége. Szeretném még egyszer megköszönni a panel résztvevőinek és a vendégeinknek. Ez csak a kezdete volt ennek a folyamatnak, erről még sokat fogunk egyeztetni a parlamentben. És nagyon érdekes vitát folytattunk arról, amit én nagyon fontosnak tartok, és ez szellemileg is egy érdekes vita. Tehát most nem hagyjuk abba az egyeztetést, ezt a következő fordulóban folytatjuk, és biztos, hogy vissza fogunk térni a témára a közeljövőben. Tehát szeretném most mindenkinek megköszönni, és még egyszer elnézést kérek a késésért, amit az előző ülés okozott, és most áttérnék egyből a 13-as napi rendi pontra. Csak helyet cserélünk, és megengedjük a vendégeinknek, hogy nyugalomban kimenjenek, és köszönöm szépen, hogy részt vettek. This is updated. I don't know whether you have this already. Maybe there are some more names. No, it's the same. It's the same. So. And the timeline is on the back, you know, because we agreed that yesterday. Yeah, yeah, I have it also. Uh, I have it. So. Nos, tehát, kedves kollégák. 13-as naprendi pont következik, nagyon fontos. Az Európai Unió 19-es év vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Daniel Viotti, a szociális frakció részéről az előadó. Bocsánat, hogy megválasztoztattuk az előző napi rendi ponttal. A költségvetési eljárás témájában is van előadója kint fogjuk meghallgatni. A költségvetési eljárás a legjobb gyakorlatok szerint két párhuzamos eljárásban halad. Az ECOM véleménye a költségvetés tárgyában benyújtásra kerül, a illetékes szakbizottságnak azon politikai üzeneteket, amelyek révén a költségvetés tervezetben változtatják a tételeket, ez egy külön dokumentum lesz. Május 23-án. Tehát amíg nem, még nem áll rendelkezésre a mostani megbeszélés tárgya voltak éppen. Ám először vendégünket, a Költségvetési Szakbizottság tagját szeretnénk felkérni, hogy 5 perces bevezetővel éljen, és aztán az EPMA bizottság jelentős többére következik. Grazie, grazie Presidente, grazie Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, és megköszönöm a szakbizottság képviselőinek, hogy ma délután meghallgatnak, akkor is, hogyha szorít az idő, illetve kevés idő a rendelkezésünkre, szerettem volna valamennyi szakbizottságba eljutni, és természetesen ezek közé tartozik a Gazdasági és Monetáris Bizottság is. Minden szakbizottságtól várom a véleményeket, az a szándékom, gondolom ugyanígy, ahogy az előző előadók is elmondták, hogy amennyire lehetséges, a lehető legátfogóbban figyelembe vegyem az Európai Parlament szakbizottságainak az álláspontját a költségvetésről, és nagyon határozott álláspontot kívánok kialakítani, aztán az egyeztető eljárásban majd a tanácssal és a bizottsággal így jól tudjuk képviselni a parlamentet. Tehát várom az önök javaslatait, a véleményeit, és azok a témák, amelyeket kiválasztottam, kapcsolódnak az Európai Unió éves költségvetéséhez, de nem csak ehhez, hanem a reformhoz is, az ágazati programok reformjához, illetve az európai felügyeletekre vonatkozó reformhoz, az ESMA reformjához és az összes többi érintett ügynökség reformjához mind-mind erre kihatással van a költségvetés reformja, és az ESMA a felügyeleti felügyeleti feladatokat kapott még a harmadik országok esetében is, és a 2019-től az Európai Unió költségvetésében le kell fedni az első 12 hónapját az új kvótarendszernek, amit alkalmazunk. A 2018-as évbe is be kell építeni, és 2019-es évbe is át kell hidalni ezt az utat az új rendszerhez vezetően. Aztán az EIOPának is új feladatai vannak a felügyelet terén, és a, a regisztrált intézményekkel kapcsolatban. Ahogy elmondtam, háromszáz millió euróról van szó, 2019-2020-ról. A az ECON szakbizottságot érintően ezek az Európai Unió 2019-es költségvetésének azok a pontjai, amelyek itt érdekelhetik a kollégákat, de az önök javaslatait és véleményét várom természetesen. Igyekszem a lehető legtöbbet kihozni ebből a találkozóból, hogy minél jobb javaslatot dolgozzunk ki a költségvetésre. Köszönöm szépen az előadónak, most pedig továbbadom a szót tulajdonképpen magamnak, mert én vagyok az Ekonszak Bizottságban a felelős előadó. Gondolom ön is tudja, hogy még egy olyan javaslatról vitázunk, ami nem is létezik, úgyhogy a bevezető észrevételeimet osztom meg önnel a Monetáris Bizottság véleményét. Figyelembe kell venni a globális fejleményeket, azokat a gazdasági kérdéseket, amelyek nagyon fontosak, és ugyanakkor az Európai Unió prioritásait is észben kell tartani. Úgy tűnik számomra, hogy vannak komoly prioritások, a, például a védelmi, a biztonsági kiadások, és ezekhez megfelelő finanszírozásra van szükség. Ez nagyon fontos jövőbeni prioritás az EU életében. Ez azt jelenti, hogy garantálnunk kell, hogy az ide tartozó költségvetési sorok, tehát amelyek az ECON hatáskörébe tartoznak, kiegyensúlyozottak legyenek, és az ügynökségek el tudják látni a feladataikat, természetesen anélkül, hogy szükségtelen nyomást gyakorolnánk az EU költségvetésére. A hatékonyságot lehet növelni, a jelenlegi erőforrásokat jobban fel lehet használni. Ez számunkra elengedhetetlenek tűnik, és csak akkor, hogyha így nem tudjuk finanszírozni a feladatok ellátását, növelhetjük a finanszírozást. A múltbeli tapasztalatainkból a legfontosabb dolgok, nyilván a dolgok egyike a Juncker terv, itt megfelelő finanszírozásra van szintén szükség, és a következő pedig az, hogy az eszek, tehát a felügyelő hatóságok, ügynöksége költségvetése az ő feladataik növekedésével azonos legyen. Ha megnézzük a költségvetési sorokat egy kicsit közelebbről, akkor azt is ki kell jelenteni, hogy a duplikációt, átfedést el kell kerülni, és a szükségtelen duplikációkat ki kell gyomlálni. Az Európai Unió költségvetése fix. Várom az árnyék előadók, illetve az Ekonszak Bizottság tagjainak a véleményét, és remélhetőleg sikeresen hozzájárhatunk a kollégáink munkájához a Költségvetési Szakbizottságban. Ezzel tehát befejezem még a saját észrevételeimmel. Nem minden árnyék előadó van itt. A szocialisták képviseletében Perez, úr, Perez asszony fog szólni. Először is szeretnék elnézést kérni Simona Bonafé nevében, aki nem tud sajnos itt lenni. És köszönöm az előadónak a Költségvetési Szakbizottság részéről. Azt hiszem, hogy tökéletesen megragadta a lényeget a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy tavaly az ügynökségek költségvetése stabilizálódott, ami létfontosságú. És szeretném itt még felhívni a figyelmet a Brexitre is, mert ez közvetlenül nem látható ugyan, de mégiscsak nagyon fontos, mert már most is jelentős hatással van a három ügynökségre. Ez a bankügynökség, a biztosítási és nyugdíj, illetve az ingatlan vagyonnal foglalkozó ügynökség. Ami a nyugdíjrendszereket illeti, itt is láthatjuk, hogy az ügynökség egy túlzott munkateherrel dolgozik. És egyértelmű, hogy az áthelyezésnek milyen hatása lesz. Az Európai ügynökség áthelyezése költségekkel fog járni. Ezeket a költségeket megosztjuk az Egyesült Királysággal, de a következő év lesz ennek a próbája, hiszen ekkor zajlik le a gyakorlati feladat. és itt most a gyógyszerügynökségre utalnék vissza, természetesen ezért erre majd figyelni kell. Mindez ugyanakkor egy olyan kontextusban zajlik, ahol, ha minden jól megy, és nem tudom, hogy így lesz-e, akkor elképzelhetjük, hogy az ügynökségeknek egy új finanszírozási módjuk is lesz, mert az hatályba lép. Ahogy azt önök is tudják, jelenleg az Európai Felügyelőhatóságok reformja zajlik, és ez érinti ezt a három ügynökséget is. És itt azt tervezik, legalábbis a bizottság azt javasolta, hogy jelentősebb hozzájárulást kellene fizetni a piaci szereplőknek az európai költségvetésbe. Eddig 40%-ban maximálták ezt a hozzájárulást az ügynökségek költségvetésben. Nem tudom, hogy ez 2019-ben már érvényben lesz-e. Egy kismadár azt csiripett, hogy lehet, hogy nem, de ezért az ügynökségek finanszírozását mindenképpen ki kell majd alakítani. Ez... Bonafej asszony mondta nekem, hogy ezt mondjam el, neki sokkal több tapasztalata van ebben. Köszönjük szépen! Az ECR nevében nincs itt velünk az árnyék előadó, nem tudom, Luka úr akar-e hozzászólni, nem. Az AD-ból nem akar senki hozzászólni. A zöldek részéről itt van Sven Gigold, mint árnyékelőadó, illetve nincsen itt zöld. A GUE nevében van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? És más frakciók nevében szeretne valaki hozzászólni? Nem. Akkor nagyon jól állunk idővel, tehát bárki is spontán hozzászólást szeretne tenni? Nem tudom, hogy mindenki eh, tisztában van az idővel. A, megkérdezném a vendégünket a Költségvetési Szakbizottságból, hát ha ő szeretne mondani valamit. Grazie. Ehm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az ön észrevételeit, Beres asszony megjegyzéseit is köszönöm. Természetesen feljegyeztem ezeket az észrevételeket, és két gondolatot engedjenek meg, aztán pedig nyilván várjuk a költségvetés tervezetet. Helyesen mondta elnök úr, hogy még nincs a kezünkben ez a költségvetés tervezet a bizottság részéről, tehát gyakorlatilag egy nem létező dokumentumról beszélünk. Ami a védelmi biztonsági kérdéseket illeti, Ön helyesen említette, hogy itt az erőforrásokat garantálni kell. Ebben egyetértünk. A, különösképpen az új védelmi projekt figyelembevételével, az biztos, hogy ezeknek a finanszírozását garantálni kell, de ez nem mehet azon projektek kárára, amelyek már léteznek. A Költségvetési Szakbizottságnak és ennek a parlamentnek az a feladata, hogy az új feladatokhoz, új kiadásokhoz biztosítsák a finanszírozást, és ne a meglévő költségvetésből vegyenek el. Tehát más projektek ezt ne szenvedhessék meg, amelyeket már, amelyek már végrehajtás alatt vannak. Az európai állampolgárok, a kis és középvállalkozások és így tovább ne szenvedjék ezt meg. Feljegyeztem tehát az észrevételeiket, az ügynökségek feladatairól is az elhangzottakat. Nyilván ebben az esetben is azt látjuk, hogy ugye 5%-kal kell csökkenteni a humán erőforrás, az intézmények rendelkezésére áll a humán erőforrásokat, viszont az ügynökségek esetében garantálni kell a működésükhöz szükséges humán és pénzügyi forrásokat is. Erre tehát oda fogunk figyelni az egyeztetési szakaszban is a tanácssal, ezt megígérhetem. Köszönöm az előadónak, és köszönöm, hogy figyelembe vette, amit Beres asszony mondott. Nagyon jó hír ez, hogy az Ekon szakbizottság tagjainak vannak komolyabb aggájai, fontosabb aggájaik is, mint a pénz. Nézzük az időbeosztást, nagyon szoros lesz ez pláne, hogy még ugye nincs meg a szöveg. A véleménytervezetet július 11-én tárgyaljuk, és a módosítók benyújtásának határideje nagyon rövid lesz, július 18-a, és a módosítókat megtárgyaljuk, illetve szavazunk is augusztus 29-én a szakbizottságban. Kérem, ezt tartsák észben vegyék figyelembe, és utána pedig a szokásos eljárás határidejeit fogjuk tartani. Mindenkinek megköszönöm a munkát. A következő napi rendi pont résztvevői hiányoznak még, úgyhogy 10 percre felfüggesztem az ülést. was interesting. I pity that we haven't got more time because there are quite a few conflicting views. And I had just last week on Friday debate with our Prime Minister on the topic. It was just horrible.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 So, dear colleagues, uh... Kedves kollégák! Tizennégyes nap fonnál tartunk. Az emír módosítása. Harmadik országok kapcsolata, illetve központi szerző felekre vonatkozó engedési eljárása után utal Hübnerre a jelentéstevő. 610 módosító jött be. Nagyon komoly a halad a munka a kompromisszumok életásában, és itt hálásak vagyunk a jelentéstevőnek. Nagyon erős, elszánt munkát végzett ebben a fontos témában. Danuta parancsolja. Köszönöm szépen, Roberto. Ahogy elmondtad, nem ismétlek meg mindent. Jelenleg a 40 kompromisszumon dolgozunk, és a módosítók elemzéséből is látszott, hogy széles hátterű támogatást élvez a fő politikai frakciók részéről meg a tárgyaló csapat tagjai részéről is ez a, az anyag. És a vonatkozó jogszabály főépítő elemei összeálltak, szerintem jó megállapodásra jutunk majd nagy többség támogatásával. Az, amit még említenék itt, az EU felügyeleti hatóságok, illetve teljes felügyeleti rendszer tekintetében az EU egészére vonatkozóan, ezek az CCP-k, értékpiaci hatóságok és harmadik országok közötti kapcsolatokban némi módosításra lesz szükség. De nagyrészt megállapodásra jutottunk, és Eltérve a bizottság eredeti javaslatától az ESMA területén, illetve az ESMA szabályozás jelenlegi témája belül az ESMA belső bizottságát is létrehoztuk, EU és harmadik országok viszonylatában is. Megállapodtunk, meglátjuk persze ho hova jutunk ebben, a bizottság összetételet illetően, illetve vannak ugye állandó tagok, nem állandó tagok. Ezzel összefüggésben Roberta azt javasolta, hogy legyenek megoldások a függetlenség és számon kérhetőség erősítését illetően. E felügyelőbizottság vonatkozásában a parlamentnek való elszámoltathatóság témájában, illetve annak mikéntjében hogyan hoz döntéseket szavazás révén ez a bizottság. És a Felügyelő Bizottság által hozott döntés, illetve a Felügyelő Bizottság ezt ma új struktúrában kapcsolódását illetően Az EU értékpiaci hatóság felügyeletét illetően azon kritériumokat szeretnénk érvesteni, amelyek fontos szerepet játszanak, és amelyek ugye ez ESMA része ezeknek a testületeknek, és a munkamegosztás fő elvei a Nemzeti Hatóság és az ESMA között egy olyan rendszert javasolt a bizottság, amelyet basketing névvel jelölt, ám mi egy más rendszert javasolunk, hogy a bankengedélyt az ESMA tekintetében a nemzeti hatóságok fogadják be, és van egy sor olyan döntés aztán, ahol konzultálni kell az esma és van egy harmadik kosár, úgymond, ahol a döntéseket saját hatáskörükben el, meghozhatják, anélkül, hogy az ESMA-val egyeztetnének. Előttünk van még az a vita, mely arról szól, hogy milyen irányba menjen a döntéshozatal a három csomagot illetően, aztán harmadik országok felügyelet, hatóságnak felügyeletét illetően. Azt mondtuk, ugyanazt az architektúrát tartjuk fel, fel mint az EU CCP-ben, azokra vonatkozóan, Itt a clearing tevékenység. Volt egy olyan elképzelés, hogy legyen egy európai értepic hatóságra vonatkozó egységes clearing, de senki sem támogatta, ez maradt a három csomag elve, és arról is megállapodtunk, hogy az egész csoportot felosztjuk egyes pillérre, ami kevésbé rendszer szignifikáns, CCP-k, ahol az ESMA általi főügyelet nem változik gyakorlatilag, aztán a kettes pillérbe esőknek, ahol jelentős ccp vannak, amelyek megerősített fel, felügyeleti kell megfeleljenek. Tehát az emír teljes mértékben követniük kell, és aztán ott a harmadik kategória, vagy hármas pillér, azok az iszipik, amelyek annyira szignifikánsak a rendszerben számunkra, hogy az Európai Bizottság akár meg, meg is tagadhatja ezt ismerésüket. És aztán a bizottság bizonyos kritériumokat is meg kell vizsgálja, meg, meg kell vizsgáljon, itt ezeket a nézeteket nagyjából osztjuk. Ezek a kritériumok persze a bizottság és az ESMA közös vizsgálatának tárgyai kell legyenek, a, amennyiben az elismerést elutasítják az EU részéről, hogyha az Európai Unió pénzügyi piacére jelentős a hatása ezeknek, és van egy rendszer, a Memorandum of understanding rendszere, ezek a megállapodások az EU és harmadik országok felügyeleti hatóságai között születhetnek. A kettes pillérre vonatkozó CCP-ket lefedve megállapodtunk abban, hogy nagyobb figyelmet szentelünk ezeknek a memorandumoknak, komolyan véve ezeket és a, betartásukat, hiszen a gyakorlatban komoly kihatású lehetnek annak, hogyha nem tartják be harmadik országok ezeket a memorandumokat, mármint harmadik országok hatóságai. Aztán egy szuper felügyeleti kollégium is létrejönne, a harmadik országbeli ccp vonatkozóan, ebben is értetés uralkodik, és közösen látjuk azt is, hogy szükség van a jóváhagyási eljárások felülvizsgálatára bizonyos kategóriákban, annak függvényében milyen összegű e- azok a az összegek, amelyek a clearing tevékenységgel ásnak egy-egy ilyen CCP-nek, illetve azok a CCP-k, amelyek fontosak lehetnek az adott deviza szempontjából szintén. Két évenként felül kell vizsgáltassanak az engedélyüket illetően, a többiek öt évenként, ESMAS szempontjában nagyon világosak a követelmények a clearing tevékenységekre, amelyek alapján besorol egy kategóriába a vonatkozó CCP intézményt, és ez meg kell feleljen nemzetközi szabványoknak és standardeknek is, különösen figyelembe véve a Bázel Bizottság rendszerszerű szép jelentőséget vizsgáló a banki szektor vonatkozó vizsgálatait és annak eredményeit a CCP-kre vonatkozóan is hasonlóképpen kell a kritériumokat meghatározni. Ebben is nagyjából megállapodtunk, ahol még van még tennivaló, hogy így mondjuk. Az a jegybankok szerepe a fő devizák vonatkozásában. A felügyeleti tevékenységben, a CCP felügyeletében milyen szerepet kapjanak ezek a jegybankok, ezt még olyan meg kell vizsgáljuk látjuk, hogy fontos a konzisztencia az egész folyamatban. A felügyelet folyamatára gondolok itt, a jegybankok szempontjából is lehet, hogy lesz még vita a felől. Mennyire finom hangoltak lesznek az egyes kritériumok, ezt is látják majd erre vonatkozó megállapodási javaslatokat. és még egy dolog, ami az afko való közös megbeszélésünk tárgya legyen később, hiszen figyelembe kell vegyük annak az igényt, hogy világosan kell látni a megosztottságot. A, az alapszabály 22-es cikkére eső módosítók, illetve az emír módosítása között ahol is meg kell ragadnunk a központi bankok szerepét, és ez megfelelően kell tükröződjék mind a két jogszabályban. De ezt talán majd még később megbeszéljük, hogy most ne húzzuk nagyon hosszúra az eszmecserét, mert az inkább a 22 cikkre vonatkozik, mint az enyérre. Danuta. Köszönöm szépen, Danuta. Most én következem, mint a szocialisták árnyék előadója. Szeretném megköszönni neked és a többi árnyék előadónak is a kiváló együttműködést. Azt hiszem, jó munkát végzünk. Abban, hogy kompromisszumra jussunk, itt nagyon összetett kérdésekről van szó, és nagy részben, amit elmondtál, az ami is egyetértünk, és szerintem a kollégák nagy része is. Úgyhogy remélhetőleg stabil többséget sikerül majd elérnünk. Érintettél néhány témát, az irányítást például mindannyian úgy döntöttünk, hogy az emír rendelkezéseinél maradunk. Így el tudjuk kerülni azt, hogy átföldések legyenek az ezma felülvizsgálattal. Függetlenül a számoktól szerintem a felügyeleti bizottság, ahogy meghatározzuk, tulajdonképpen szintén tovább fejlődhet, ezt majd az ESMA felülvizsgálatban eldöntjük, ez lehet egy blueprint. Persze a két dosszié közti különbségeket tiszteletben tartva. Ezt a testületet elég átfogóvá kell tenni, annak érdekében, hogy mindenki a sajátjának érezze ezt a közös feladatot mindannyian egyetértünk abban, hogy európai testületről van szó, tehát nem nemzeti képviselők, hanem európai szinten megválasztott európai testület legyen ez, és a megfelelő elszámoltathatósággal együtt, ahogy Danuta elmondta, tehát ebben, ezzel kapcsolatban megvan a konszenzus. Ugyanúgy abban is egyetértünk, hogy az OCCP felügyeletét meg kell oldani. Ez egy kényes kérdés a tanácsban, de ha megvan nálunk a konszenzus, akkor következetesebb, világosabb megközelítést tudunk kialakítani a központi szerződő felekre vonatkozó engedélyezési eljárásokról. Lehet, hogy a kosár megoldás lesz a legjobb, hogy a nagyobb támogatást találjuk. Én azt mindenképpen el akartam mondani, hogy egy nagyon erős felülvizsgálati klauzulát is eh, be kell ide építeni annak érdekében, hogy ez a kosár megoldás is ideiglenes legyen, amely fokozatosan kivezethető, és egy átfogóbb európai felügyeletet lehessen megvalósítani. Ahogy elmondtad, ugye vannak kategóriák, ki fogjuk értékelni, most ott tartunk, hogy kiértékeljük azt, hogy az egyes cikkek hova kerülnek a három kosárban. A szocialista frakció álláspontja az, hogy a lehető legtöbbet az EU szintjére tegyük, és vegyünk figyelembe természetesen aggályokat, amelyek a nemzeti illetékes hatóságokkal kapcsolatosak. Ez azt jelenti, hogy dinamikus megközelítést kell alkalmazni, amely az európai felügyelethez vezet. Aztán pedig a központi bankokkal kapcsolatban. Danuta elmondta, hogy milyen modellt alkalmazunk, hogy a listát delegált aktusokkal lehet módosítani, és hogy a, az LKB rendkívüli körülmények között felléphessen már akkor, hogyha az intézkedések a saját feladatainak a teljesítésére vonatkoznak, monetáris politika és így tovább. Nagyon nehéz a kereteket megfogalmazni. Én is nyújtottam be módosító indítványt, de dolgozunk ezen, megpróbáljuk finomítani a szöveget. És ez az eszmecsere is ahhoz kapcsolódik egyébként, ami a 22-es cikk, ugye ami a következő napi rendi pontunk, az LKB alapokmánya 22-es cikkének a módosítása. Szerintem jó munkát végeztünk, egy keretek közé tereljük ezeket, a felelősségi köröket világosan elhatároljuk egymástól, és közben a bizottsági javaslat logikájának a lényegét megőrizzük. és a relokációra is gondoskodunk eszközről, olyan eszközről, amely kezelhető, amely nem csak egy papíron meglévő lehetőség, hanem a valóságban is. Szerintem észszerű kompromisszum felé haladunk. És még pontosítjuk és tisztázzuk is a szöveget. Remélem, hogy az általunk benyújtott módosítókat majd figyelembe fogod venni. A preambulum bekezdésekhez is nyújtottunk be módosítót az új clearing rendszerre vonatkozóan. Ennek az új rendszernek sajátosságai vannak bizonyos agrárderivatívákra vonatkozóan, amelyek elhanyagolható kockázatot jelentenek a clearing tagoknak, és ezt figyelembe kell venni és az ezmának azt is figyelembe kell venni, hogy a bizottság elfogadott-e végrehajtó, végrehajtási intézkedést az ekvivalencia döntések esetében. Megpróbáljuk tehát tisztázni, hogy ezt az eszközt nem arra fogjuk használni, hogy a piac töredezettségét idézzük elő szükségtelenül, hanem csak akkor, hogyha valóban eh, szükség van rá a meghatározott keretek között. Végül pedig a felülvizsgálatra vonatkozóan is nyújtottunk be módosítót, hogy arányosabb legyen ez. Két évet mondtunk bizonyos esetekben, más esetekben pedig 5 év elegendő. A, ez a módosítóink lényege és ahogy mondtam, nagyon jó, stabil, közös szöveget alakítunk ki, még véglegesíteni kell, de szeretnék még egyszer köszönetet mondani Danutának és az összes többi kollégának is a kiváló együttműködésért. Nem tudom, hogy a többi árnyék előadó kény nevében beszél, parancsoljon. Thank you very much. Igen, köszönöm, elnök úr, és eh, üdvözlök mindenkit. Én Case Swinburne nevében beszélek, aki elnézést kér, hogy nem tudott eljönni, és fel fogom olvasni az ő hozzászólását. Először is ő szeretném megköszönni az előadónak és az anyék előadóknak az eddigi hozzászólásokat. Az ECR árnyék előadó és más kollégák benyújtottak módosítókat, és ezek az ECR legfontosabb álláspontjait tükrözik, a nemzeti felügyelők szerepét, annak a fontosságát, hogy az eurozónán kívüli tagállamok jogai tiszteletben kell tartani, és a versenyképes globális rendszer fontosságát. Van néhány olyan módosító, amit a kollégák benyújtottak, és amelyről úgy gondoljuk, hogy ezek támogatják ezt az álláspontot. A az összes frakcióból érkeztek olyan módosítók, amelyek a harmadik országbeli központi szerződő felek, illetve a számukra létrehozandó platformok fontosságát, ahol ők információkat oszthatnak meg egymással. Ez nagyon politikaivá vált, ezért értékeljük az ilyen javaslatokat. Gatieri úr módosítóit támogatjuk. Az új testület elszámoltathatósága nagyon fontos, és örülünk, hogy az ECR úgy gondolja, hogy még két alelnökre van szükség, és ezt az ALDA is támogatta. Ami a központi bank kérdését illeti, a bizottságnak az a javaslat, amire vonatkozott, nyugtalanít minket, különösen az, hogy az óvatosságra vonatkozó intézkedéseket a központi bank megvétózhatja. Számos módosító érkezett különböző frakcióktól, amelyek ezt a kérdést célozzák, és a monetáris politikában látják a központi bank legfontosabb szerepét. Az eljárási szabályokat jónak tartjuk, illetve azokat a módosítókat is, amelyek az eurozónán kívüli központi bankok bevonását szorgalmazzák. Aggájaink vannak a 461-es elődői módosítóval kapcsolatban, ami kivételes helyzetben a központi bank beavatkozását alapozná meg, de örülünk, hogy foglalkozik ezzel a nehéz kérdéssel. Ami a hely re vonatkozó politikát illeti, az egyszer nem gondolja, hogy ez egy felelős lehetőség lenne. Mi azt gondoljuk, hogy ez szétaprozza a piacot, növeli a likviditási kockázatokat és költségeket, és megrendíti a szerződő felek szilárdságát és megbízhatóságát. A 466-os módosítót jónak tartjuk. Elismerjük azoknak a módosítóknak a fontosságát, amelyek ezeket a témákat kezelik, ez a 477-es, 478-as és 79-es. Ezek az általános kockázatcsökkentésre mutatnak rá, és fontosnak tartják azt, hogy mielőtt bármilyen lépést tennénk, legyen egy előzetes hatásvizsgálat. A 474-es módosított nem támogatjuk, mert, ők úgy, mert ő úgy gondolja, hogy a két CCP-nek eurozon országokban kellene lennie, és ez a mai elszámolási modellt is alásná. Swinburne asszony várja az együttműködést az árnyék előadókkal, és ez ezután technikai egyeztetéseket is már várja. Köszönjük szépen! Pitri Jezek következik. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy meg Köszönöm a jelentéstevőnek és munkatársainak az eddigi munkát. Nagyon hatékony volt, és a többi árnyékelődő munkájáról is igaz ez a kijelentés. Először is. Néhány olyan terület, amely prioritás számunkra. A ccp belső felügyeletét illetően egyetértünk a jelentéstevő abban, hogy olyan rendszer felé kell tovább lépni, amely az eszmán belül marad. Ezért be is terjesztettünk olyan módosítókat, amelyek arra koncentrálnak, hogyan működik a gyakorlatban majd ez a struktúra. Úgy gondoljuk, több szavazatjoggal bíró tag kell legyen a Bizottságban, mint a jelentős tervezet javasolja. Ezért két alelnököt tennénk e testületbe, akik az elnököt helyettesítenék, és állandó tagja lennek a bizottságnak. Konzisztenciát is kell biztos tenni a szöveg és a parlament álláspontja között a CCP szanálása, szanálás és rezolúciós mechanizmusok között. Ezért kell az olyan kockázatokat, amelyek a nemzeti illetékes hatóságok megállapítanak az értékelésekben, amelyekben a CCP megfelelését pénzügyi, operatív és cyberkockátokat felmérő értékelései megfelelő hangsúlyt kapjanak. Az ESMA stressztesztjeit, amelyeket a CCP-kkel kapcsolatban rendszeresen végre kell hajtani, kell, hogy mérjék a pénzügyi stabilitás fenyegető kockátokra adó válaszolási képességüket. A harmadik országbeli ccp vonatkozásában világos, hogy több frakció egyetért abban kell legyen olyan mechanizmus, mely lehetővé teszi az Európai Bizottságnak, hogy javasolja az ilyen ccp engedélyezésének vagy elismerésének visszavonását, hogyha jelentős rendszerkockázatot képviselnek az EU pénzügy biztonságával szemben. Módosítóinkban szerettük volna az ilyen mechanizmus alkalmazásának részleteit kidolgozni olyan intézkedéseket körvonalazva, amelyek egy egybeesnének visszalépési vagy visszaléptetési mechanizmussal az európai vállalatoknak ez időt engedne arra, hogy újra tárgyalják a szerződéseket, és ezáltal azon plusz kockázatokat csökkentsék, amelyek például a clearing tevékenységek áthelyezéséből adódnak. Az Európai Bizottság kell megállapítsa, hogy egyes a ccp belüli szolgáltatások, amelyek most a stabilitást leginkább veszélyeztetik, mert az Európai Unió pénzügyi stabilitását, ezeknek a engedélyét is vissza lehet sem vonni. A felügyelő hatóság az icp egészét kell, hogy vizsgálják, megállapítva, hogy melyik pillérbe sorolandóak, és olyan szolgáltatásokat is egy-egy CCP-n belül akár a szolgáltatásokat is külön-külön besorolni egyes meg kettes pillérbe, ezáltal az érintett szolgáltatásokat jobban átláthatnák a felügyelő testületek, és követelmények alásorolhatnák őket. Még egyszer köszönöm a munkát és a konstruktív együttműködést az előadó részéről. Köszönöm. Köszönöm, Lambert úr. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm az előadónak. Danuta, egyetértünk veled, az EU-CCP eh, akkor valósulhat meg, hogyha megerősítjük a szabályozást és a felügyeletet, mert több kockázatot jelent. És Valóban európai megközelítésre van szükség, ahol az ESMA olyan helyzetbe kerül, hogy meg tud vétózni, vagy módosítani tud döntéseket. A 21A cikk 3-as pontjára utalnék, ahol konkrét felügyeleti lépéseket kérnek bizonyos határok között, hogyha a nemzeti felügyeletek nem lépnek, akkor az ezmáé az utolsó szó, vagy pedig a 21 6-os, amely megerősíti az ezma szerepét akkor, hogyha nem ér, ha nincs egyetértés az ezma és a nemzeti felügyeletek között. Aztán a jegybankok témája egyensúlyt kell teremteni, konzultációra van szükség, mielőtt a CCP-k, a likviditás, a biztosítékokról dönt, döntés születik, a bizottság által. Hogyha pénzügyi nehézségek adódnak a rendszerben, akkor a jegybankok egy EUCCP-től um, banki működési engedélyt is követelhetnek, de csak ebben az esetben én mindig aggódom amiatt, hogy amikor megpróbáljuk a jegybankokra tenni a fel, ezeket a feladatokat, akkor ezek ugye szembe mennek a jegybankok alapfeladataival, és ez nehézséget teremt. A jelenlegi kereteknek megvan a gyenge pontja, ugyanis túlságosan támaszkodik a harmadik országok felügyeleti hatóságaira. A besorolási rendszert azt megfelelőnek tartjuk, de az első szinten a kritériumokat jobban meg kellene határozni, tehát a CCP-ket ugye három kategóriába sorolják be. A 25.2c pontot módosítanak, tehát a bizottság delegált aktust fogad el ezen kritériumok meghatározására. Az ezma hatásköreit megerősítjük, felügyeleti feladatokat kap, harmadik országok felügyeleteit ellenőrzi a kettes szinten, a központi bankok beleegyezése helyett. Még egy módosítót látunk, a 25.2 BB ponthoz be fogunk nyújtani egyet a harmadik országbeli CCP-kről, EU-s e leányvállalatot hozzanak ezek létre, és így kaphatnak Európai Uniós banki működési engedélyt. Értjük az ezmával kapcsolatos megközelítését az előadónak, amiatt aggódunk, hogy túl nagy lesz a bürokrácia, túl sok réteg kerül egymásra. Ezért módosítót nyújtottunk be. Az ESZA felülvizsgálat az most lesz, de mielőtt ez elkészül az elandó CCP felügyeleti bizottság elnökét és alelnökét meg lehetne határozni. A meglévő elnök, illetve az ESMA igazgatója ezt a feladatot megoldhatná. Nem megyek részletekbe, mert Luke úr, viszont Luke úr már elment a teremből, úgyhogy nem is folytatom. A piac széteredezettségeivel kapcsolatos észrevételeket értem, de az ECR kollégának válaszolom, hogy hát minden demokrácia fragmentált, nincs globális demokrácia, és mivel a piacokat azt azt szeretnénk, hogy a piacok a demokráciák alatt, a demokráciákban működjenek, akkor ez így jó, hogy ha nem létezik globális meg, meg, demokrácia, nem létezik globális piac sem. De a demokrácia az első, és a piac a másodlagos. Köszönöm szépen. I don't see miss... McCarthy asszonyt nem látom. Az FDD nevében, hanem az úr szeretne hozzászólni? Nem? Vinnik asszony, ön spontán szeretne hozzászólni? Igen, Rolf Krims kollégám kért, hogy olvassak fel valamit. Kedves kollégák, Wolf Klintz nem tudott eljönni a mai találkozóra, és arra kért, hogy olvassam fel ezt a magyarázatot a 474-es módosítója támogatására, amelyben azt kéri, hogy a releváns elszámoló házakat helyezzék át. Az Egyesült Királyság kivonul az Európai Unióból, és ennek jelentős hatása lesz az eurórendszernek arra a képességére, hogy központi bankként működjön az euró viszonylatában. És ezen túl ez jelentősen hat, kihatna egy Egyesült Királyságbeli központi szerződő fél működésére. A kompromisszumoknak az a célja, hogy az eredeti üzleti tevékenységre koncentráljon, és nem pedig az EU ra való kihatásról. Az Egyesült Királyság nem kíván az egy Európai Unió tevékenységében részt venni, ezért nem szabad az ő jó indulatukra alapozni a pénzügyi stabilitásunkat az euró stabilitása nagyon fontos, a Brexit az Brexit. Azok az elszámolóházak, amelyek szisztematikusan relevánsak az EU pénzügyi stabilitása szempontjából, azokra vonatkozniuk kellene az EU-s törvényeknek, és ezért ezeket az Európai Unióban, vagy legalábbis az Európai Gazdasági Térségen belül kell elhelyezni. Hogyha az Egyesült Királyság csatlakozna az Európai Gazdasági Térséghez, akkor semminek nem kellene változnia, és ez egy jó ütőkártya lehetne a Brexit tárgyalások során. A pénzügyi iparágra való negatív hatások ér- elkerülése érdekében Klinz úr olyan módosítókat nyújtott be, amelyek kimondanak, hogy 2021. január 1 -e után az európai gazdasági térségben kell elszámolni a szerződéseket. Azok a szerződések, amelyek már 10 évesek vagy hosszabbak, azokat továbbra is érvényben kell tartani, és azokat nem kell még egyszer elszámolni. Köszönjük szépen! Nem látom, hogy bárki szót kérne spontán, illetve Pervans Beresz. Köszönöm az előadó asszonynak. Szerettük volna ennek a saját ritmusunkat megadni és azt gondolom, hogy ez fontos. Még nem olvastam el részletesen az összes kompromisszumot, de azt gondolom, hogy ami a lényeget illeti, már minden szerepel ott. Néhány aggályom van, és különösen olyan dolgok, amely, amelyekről még nem hallottam beszélni. Egyetértek önökkel abban, hogy az ESMA szerepét meg kell erősíteni. Abban is egyetértek, hogy a szerdő felek felügyeletét az Európai Unión kívülre vinni nem lenne jó, hiszen már korábban is megvizsgáltuk a szöveget, és ott is ugyanez volt az eredmény. De amire nem tért ki, az a sürgős esetekre vonatkozó speciális szabályok. Mert hogyha egy rendszer szintű kockázat merül fel, akkor azt sürgős esetként kell kezelni, és ott az eszmának meg kellene engedni, hogy bizonyos feltételek mellett beavatkozzon. És a demokráciával kapcsolatban itt meg kell jegyezni, hogyha egy olyan piaci szereplő van jelen, amely nem ismeri el a szétaprózottságot, viszont a szétaprózás miatt a tagállamok nem osztanak meg eleget egymással, akkor az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy itt cselekedjen, hiszen meg kell erősíteni az európai felügyeletet, és lehet, hogy a parlamentnek is be kell avatkozni, sőt, ez elkerülhetetlennek tűnik. És ami pedig a felülvizsgálatot illeti, itt a központi szerződő felek felügyeletéről van szó, és azt gondolom, hogy a fennálló megállapodások felülvizsgálatával amikor az eszmát felülvizsgáljuk, akkor ott a kormányzás is felmerül. És az Executive Board egyik alelnökét meg lehetne tenni a felügyeletet végző tanács tagjának. Erről a testületről még nincsen kialakult véleményem, csak azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni, hogy a központi bank és más szervezetek működése szempontjából mi az, ami jól működik, és mi az, ami nem működik jól. És a központosítás egyértelműen olyan modell, ami jól működik, és itt olyan feladatokat végeznek, amelyeket meg kell határozni. Tehát még nincsen kialakult álláspontom, de ezt figyelembe kell venni és az eszma új irányítását is. Köszönjük. Most megadnám a szót a bizottság képviselőjének, Jennifer Robertsonnak. Thank you very much for the floor. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Azzal kezdeném, hogy üdvözlöm az Európai Parlament kiváló munkáját és az előrehaladást, amit eh, sikerült elérni. Örömmel látjuk, hogy a parlament támogatja az Európai Bizottság javaslatának valamennyi fő elemét. Ami a harmadik országokban így CCP-k felügyeletét illeti, üdvözöljük ezeket az lépéseket, tehát hogy a rendszerkockázat alapján soroljuk be ezeket a CCP-ket. A független és megfelelő erőforrásokkal rendelkező felügyelet az ESMA formájában szintén üdvözlendő, és üdvözöljük azt is, hogy a kibocsátó jegybankokat is megerősítsék. Ettől függetlenül vannak olyan területek és kiemelem, hogy akkor, hogyha a szövegtervezetet jól értettük, tehát vannak olyan területek, ahol arra biztatnak a parlamentet, hogy gondolják át a szövegezést óvatosan, és hogyha szükséges, pontosítsák ezt. Az összevethető teljesítés arról szól, hogy egy harmadik beli CCP hogyan felel meg az EU kereteknek, nem pedig arról, hogy a harmadik országbeli kereteknek, jogi kereteknek hogy felel meg és garantálnunk kell, hogy ezt megfelelően tükrözi a szöveg, hogy elkerüljük az esetleges félreértéseket. Óvatosaknak kell lennünk a kettős felügyelet bevezetésével kapcsolatban a rendszer szintű CCP-k esetében nem lehet elismerni egy CCP-t, hogyha a tagállamai esetében rendszer szintű, és a, a kettes cikk B pontjának a feltételeivel, feltételei nem teljesülnek. Az együttműködési megállapodások is ugyanis a pénzügyi stabilitást veszélybe sodorhatják. És még egyszer a harmadik országokbeli felügyeletről. Nagyon fontos, hogy a bizottságban a megfelelő jegybankok üljenek, és hogy ez a szövegben is tükröződjön. Az EU-s CCP-k felügyeletére rátérve üdvözöljük az Európai Parlament ambiciózus megközelítését, amely határozott és nagyon erős szerepet ad az ESMA-nak. Van egy pont, ahol szerettünk volna, ahol szerettük volna jelezni, hogy vannak aggájaink, az EU CCP kategóriákba sorolása ez, és szeretnénk jó újra hallani, hogy biztosak legyünk abban, hogy Hübner asszonyt jól értettük, hogy itt már van elmozdulás ezen a ponton. Véleményünk szerint minden EU-CCP rendszer szinten fontos az EU-nak, és a bizottság javaslatában tehát az összes EU-CCP az ESMA felügyelete alá tartozik, ugyanazok a követelmények, és a kockázati profil szerint nincsen megkülönböztetés. Köszönöm. Thank you. Yeah, you, you... Köszönöm. Jó hallotta. ezért csoportosítjuk ezeket, hogy jelentős tevő ezt a Danuta. Igen, talán reagálnék Wolf Klintz mondandójára azzal, hogy olyan rendeletet szeretnénk létrehozni, amely meghatározza a piacot hosszú távon is. Nem az a cél, hogy adhok jelenségekre reagáljunk. Azt is gondolom, hogy számunkra fontos, és ezzel válaszolunk a tárgyalók, a Brexit tárgyalók felvetett adatokra is, hogy ne előlegezzük meg a tárgyalások végeredményét. Tehát nem javasolunk olyan adhok intézkedéseket, amelyek az így előálló helyzeteket meg, előre meghatároznák. Tehát ez a rendelet céljának ellenmondó és a parlament munkamódszernek ellenmondó feltételezés volna. Azt is szeretném elmondani, hogy persze, karácsony előtti első, legeslegelső verzióban próbáltam bekérni a, a reakciókat, és akkor ezek elég negatívak voltak, és nem is folytattam ennek a gondolatnak a további telét, Bár kaptam telefont néha, amelyben azt mondták, hogy ez mégse rossz, De ha csak a trilógusban a dalásnak nem lesz valamilyen jó érve mellett, akkor nem várható, hogy ezt tovább visszük, ezt a gondolatot. A compliance ügyében, mintha lenne mini félreértés. Megnézem majd azért. Szerintem itt nincs féltés. A kettős felügyelettel kapcsolatban valakinek a módosítvára utalt, Ám nagyon sok módosító nem épült be a kompromisszumokba. Majd megnézzük. Ami meg. Tehát azok a kérdések, hogy mennyi tagja legyen egy, egy ennek a bizottságnak, hát későbbi tárgyalások döntik majd ezt el. Tegnap volt, ugye 6-7-es szám elhangzott. Tehát végig meg kell állapodnunk majd egy számadatban. De a, a az észszerű szám közelében vagyunk szerintem. Tényleg szó és törős, hogy legyen nők is legyenek benne, meg nagyország, kisországból hány ember, tehát hogy milyen módon alakuljon a tagság ezeknek a képviselti szerveknek. Remélem, hogy az észszerűség alapján döntünk, és nem politikai preferenciák alapján, hiszen egyesek számára túl nagy, másoknak túl kicsi lehet ez. Azt mondom, látni kell, hogy e kosárba rendezés átmeneti témák kosárba rendelés, rendelése átmeneti megoldás, végül is egy európai megoldás kell majd, de ezt nem azonnal meglépni, Tehát nyilván majd némileg lesz evolúció ennek a helyzetnek. Az eszmában dolgozók kell, hogy majd végül felelősséget vállaljanak a folyamatért. Meg is kell erősíteni majd az eszmát ehhez annak idején. Ezt is figyelembe kell tehát majd venni. Tehát a méret továbbra is vitatárgya lehet. Mi úgy értett említette az ESMA-t konkrétan, nem a központi bankokat. But, but for ESMA, I, I, I... Az ESMA esetében sokat foglalkoztak az információval, és a Memorandum of Understanding jelentőségével. De az ESMA kezében az, ez, a Memorandum of Understanding nagyon erős eszközök lehetnek. Tehát lehetnek olyan helyzetek, ahol ugye a felügyelő szerv nem reagál jól a helyzetekre, amelyek kilakulnak, akkor akár előállhat annak a lehetősége is, hogy visszavesszük egy CCP-től az elismerést. Fennáll ez a lehetőség nehéz helyzetekben. Azt is ugye meg is köszönném, Robert úr is megtette, meg én is, nem csak képviselőtársaimnak, hanem itt ugye nagyon sok asszisztens és tanácsadó vett részt a munkában. Nagyon köszönöm nekik. Remélem időben tudjuk majd véglegesíteni ezt, még mielőtt lezárul a ciklus. El tudjuk zárni a tanácsal és a portfólió témáját. Az eszával kapcsolatban megteszünk mindent, hogy ne predikáljuk az önök nézeteit és gondolatait, és itt csak belső struktúrában egyeztettünk eddig még, nagyon sok más témában igyekeztünk elkerülni bármilyen mm, megérlegezést. Is. Well, I, I talked about, uh... Beszéltem már az Nem, nem a vészhelyzetek Az LCBI e levele sürgőségi helyzetben, vészhelyzetben. Nem, nem, nem, az LCBI-ről e van szé. De ha jól értettem, akkor nem, nem, mondja az elnök úr. Dolgozunk ezen minden esetre, Danuta folytatja, Danuta Hübner, és tegnap előtt és tegnap is eszmecserét cseréltünk, és a 22-es cikket külön elválasztjuk nagyon világosan. Itt be fogjuk emelni a lehetőséget az EKB beavatkozására. Nem lehet túl sokat betenni ebbe a cikkbe, tehát ebben a konkrét helyzetben ennyi marad, de marad az információs kérdés, ami az emírben nem oldható meg, majd a 22-es cikkben fogjuk ezt megoldani. Az LKB e alapokmányának 22-es cikkében, hogyha jól értem, akkor ugye ez lesz a legjobb módja annak, hogy a, anélkül, hogy mi korlátoznánk az LKB-t, e az eljárhasson, reagálhasson bármilyen vészhelyzetben. Tehát a lényeg az ott lesz. Köszönöm, mondja az elnök. Exactly. We, we are reflecting because there are some amendments, including one. Elnök, igen, gondolkodunk ezen, mert több módosító is van, és van egy olyan, amely pont erről szól a sürgősség esetén a vészhelyzetben az eljárás, de az alapokmányban lesz a, a fő intézkedés, mondja az előadó. No, we, so we do have, we were still discussing yesterday we had Tegnap is beszéltünk, erről volt egy javaslat, most már valószínűleg jobb megfogalmazáshoz érünk e tekintetben, de az alapokmányban lesz ez a hatáskör lefektetve. Igen, pontosan mondja az elnök. Nem jutottunk végleges döntésre tegnap, hogy az előadó elnök igen, vannak módosítók, vannak különböző lehetőségek, opciók, még gondolkodunk a szövegezésen. Nekem is van egyébként módosító indítványom, az nyilvános, nem titok, hogy én is készítettem egy módosító indítványt. De hát, hogy aztán mi lesz a végső javaslat, a kompromisszumos szöveg majd eldől. Jó, köszönöm szépen az előadónak Gratulálok a kollégáknak is, köszönöm a támogatásukat, nagyon ambiciózus az időbeosztásunk, ugye tudják, hogy május 16-a a, határoz, a határidő, ezt mindenkinek meg kell erősíteni. De meg kell mondjam, hogy köszönet illeti tanulta erős kötelezettségvállalását és munkáját, közel állunk a célhoz, és azt hiszem tudjuk tartani a menetrendet is, amely ugyan eléggé ambiciózus. De hát kézben tartjuk a dolgot, és ha csúszás adódna, akkor lehet, hogy nem át nap, elnapoljuk, de szerintem május 16-a, vagy egy héttel, két héttel később, ez még mindig megfelelő. Lényeg az, hogy az olvasat még ebben az elnökségben megvalósuljon. És ez rendkívül gyors munkát igényel majd a megfelelő pillanatban. Majd megállapítjuk a pontos dátumot. Köszönöm. Egy kicsit hamarabb végeztünk, mint vártuk a következő ülésünk egy afkó. 15 perces szünetet tartunk, és aztán folytatjuk. Unless you want me to entertain you for 15 minutes, but I think it's better to make a suspension.